Good morning. No hammer? No hammer. Good morning. Buenos días. Buenos días, queridos colegas. Muy buenos días. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit! Különböző nyelveken, jó reggelt kívánok! Bravo. Happy New Year! és boldog új évet kívánok mindenkinek. Ezt is többféle nyelven tudom megtenni. Nagyon örülök, hogy itt vannak ezen az ülésen, amely a Libe Bizottságnak az első rendes ülése 2013-ban. Üdvözlök mindenkit ismét. Megkezdjük a munkát. Emlékeztetném önöket, hogy 11 órakor, délelőtt 11-kor szavazunk. Kérem tehát azokat, akik nem hozták magukkal a szavazókártyájukat, intézkedjenek. Küldjenek valakit, vagy menjenek elérte, legyen itt a szavazókártya 11 órakor. És ezek után kezdjük azzal, hogy bejelentjük, hogy egy forgatócsoport az adatvédelemmel kapcsolatosan szeretne forgatni már több libe ülésen részt vettek, és most szeretnének forgatni, tehát azon a rendi ponton, amely az adatvédelemmel foglalkozik. Két pontot halasztunk a napirendünkről. A következő változásokat szeretném tehát bejelenteni. 17. pont. Diaz de Mera úr jelentésével kapcsolatosan a szavazás nem ma lesz, ennek a témája a vízumok birtoklása a határok átlépésénél, illetve van egy 19. pontunk Magyarországgal kapcsolatosan Táváresz úr jelentése, ezt is elhalasztottuk. Nincsen ezzel kapcsolatosan ellenvetés, úgyhogy elfogadtuk, és el kell fogadnunk az előző ülésünknek a jegyzőkönyvét is, ez december 10-én volt, illetve november 26-27-én, június 20-21, május 30-31, április 25 26. Ezeknek az üléseknek a jegyzőkönyveit kell jóvá hagynunk. Mindenki megkapta a jegyzőkönyveket, nincsenek ellenvetések, úgyhogy úgy veszem, hogy elfogadtuk ezeket a jegyzőkönyveket. Lépjünk is tovább a negyedik napi rendi pontra, a folyamatban lévő intézményközi tárgyalások a jogszabályalkotási eljárásokról, ennek a beszámolóját fogjuk meghallgatni. Az Eurodac kal kapcsolatosan eh, a Libében a szavazás december 17-én volt. Az első trialógus december 18-án. Úgyhogy most az eh, előadót, Makovej asszonyt hallgatjuk meg, bizottságnak beszámol a trialógus állásáról, eredményeiről és a következő lépésekről. Mekovely asszony, hogy önél szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden a legfontosabb kérdések, amelyek az első trialógusból felmerültek, a következők. A blokkolás kérdése, illetve a módosítás eh, az új lenyomatok eh, ellehetetlenülése esetében, aztán a 20. cikkel kapcsolatosan, a közbiztonsággal kapcsolatos aggályokkal összefüggő problémák, illetve hogyha valakit gyanúsítanak terrorista cselekménnyel vagy súlyos bűncselekménnyel, negyedik módosító a harmadik országokkal kapcsolatos felfüggesztések, illetve kétoldalú kapcsolatfelvétel a tagállamok között. Az a terv, hogy gyorsan szeretnénk haladni az ír elnökség alatt, hiszen az elnökség jelezte, hogy szeretné felgyorsítani a folyamatot és eredményeket elérni az elnökség időszaka alatt. Január 8-án volt a technikai ülés, és ma lesz még egy második. A következő trialógust is szeretnénk minél hamarabb megérteni. Köszönöm. Köszönöm, Mekovei asszony. Egy második jelentésről fogunk most hallgat, hallani. A Schengeni irányítási csomag, két előadónk van, Weber asszony és Kovályó úr, és ők szeretnének beszámolni a magas szintű trialógussal, Luka úrral és Malmström asszonyal, december 18-án volt ez a trialógus keretében, Koelyó úr szeretne elszólni. Igen, köszönöm elnök úr. Feito um trabalho. Uh... Az eddigiekben még nem tudtunk megállapodásra jutni, és ki kell várnunk, hogy az ír elnökség hogyan szándékozik eljárni ezzel a dossziével kapcsolatosan, és hogy tudunk-e megállapodásra jutni a javaslattal összefüggésben, mint mindenki tudja. A biztos hivatkozott az együttdöntés fontosságára, és a tanács ebben nem eh, egyezett bele. A Schengeni értékelés összefüggésében ne, nem volt megállapodás, tehát a tanács eh, nem járult hozzá megállapodáshoz. Négy eh, következménye lenne a megállapodásnak. Először is a parlamentet nem vonnák be a Schengeni értékelési rendszer kezelésébe, másodszor feladnánk egy nagyon európai Schengeni értékelési rendszert, illetve az is következmény volna, hogy nagyobb lenne a valószínűsége, illetve lehetősége annak, hogy a tagállamok visszaállítsák a határellenőrzéseket. Vagyis Ez mind ellenébe mutat annak az álláspontnak, amit a parlament védelmezett az eddigiekben. Nagyon pessimista vagyok, úgy látszik, hogy a tanács nem helyezkedik közelebb a tanács álláspontjához, illetve a parlament álláspontjához. Úgyhogy fel kell tárnunk, hogy van-e módja annak, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az álláspontokat. Köszönöm szépen a beszámolót. Értjük a helyzetet, és tudjuk, hogy mi a helyzet. Úgy tűnik, hogy fel kell tételeznünk, hogy miután az elnökök konferenciája úgy döntött, hogy az egész csomagot leállítja, addig, amíg a tanács nem hoz döntést arról, hogy a jogalapot megváltoztatja a Schengeni irányítási dossziéval kapcsolatosan, addig nem tudunk átfogó megállapodást elérni, és aztán az ír elnökség során kell majd újra kezdeni a munkát, Az összes érintett dossziéval kapcsolatosan értjük, hogy mi forog kockán. Coelho úr tehát beszámolt a Schengeni csomaggal kapcsolatosan, és most nézzük az ötödik pontot, és emlékeztetném önöket, hogy a következő témánkat egy forgatócsoport rögzíteni fogja. Igen, ön már kérte is a szót, és most bejelenteném, hogy az ötödik pontnál tartunk, ami az eh, személyes adatvédelmek adatok feldolgozásával kapcsolatos, eh, és az erre vonatkozó adatvédelemmel. És eh, ennek a csomagnak a második összetevője, ez az adatvédelmi csomag egyébként, egy irányelv, ami ugyanezzel a témával foglalkozik, az adatvédelmi csomag részeként. Albrecht úr és Grucesz úr az előadója az első, illetve a második jogszabálynak. A bizottság ezt a javaslatot januárban mutatta be, 2012. januárjában, és a két előadó nagyon komolyan dolgozott, nagyon sok meghallgatást tartottak, illetve mutatót, munkadokumentumokat készítettek, a LIBE bizottságban júliusban és novemberben mutatták be ezeket, és a parlament közi bizottság 2012. októberében ülésezett. Kidolgoztunk egy átfogó elemzést. Más bizottságokat is bevontuk ebbe, és kikértük a véleményüket. Az ITRÉ-ről beszélek, a Juriról, az EMP, az INKO, és mindkét előadó részt vett a szoros együttműködésben, és rámutattak arra, hogy milyen fontos hogy az úgynevezett csomag megközelítésben fogadjuk el ezeket a jogszabályokat. Itt vannak a jelentéstevők. Szeretnék bemutatni a jelentéstervezeteket. Először Albrecht urat fogjuk meghallgatni, és jelen vannak az Európai Adatvédelmi Felügyelet képviselői is. Butarelli úr azt hiszem őt kell üdvözölnünk ebben a minőségben. Butarelli úr is valószínűleg szólni fog, de most először a jelentéstevőket hallgassuk meg. Albrecht úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok! A jelentés tervezetünk elkészült a rendelettel, illetve az irányelvvel kapcsolatosan, amelyek az adatvédelemmel foglalkoznak sok mindenre kiterjedt ez a munka. A többi frakcióból a kollégákkal együttműködtünk a bizottság javaslatán. Nem volt ez könnyű munka, és nagyon sok ülést kellett tartanunk, hosszas üléseket az elmúlt évben. Annak érdekében, hogy elemezzük a javaslat tartalmát és az ajánlásokat, és elvárásokat az Európai Parlament részéről a 2011. júliusi első jelentéssel kapcsolatosan, és hogy megnézzük, hogy mely követelések teljesültek, milyen változásokat kell eszközölni a rendeletben, különösen ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan lehet megerősíteni az alapelveket és definíciókat, amelyeket az első jelentés tartalmaz, illetve hogy pontosítsuk és megerősítsük az adatalanyok egyéni jogait, különösen a jóváhagyás, illetve hozzájárulás jogát illetően, hiszen ez az alapvető szabály az adatfeldolgozás szempontjából. Egyértelmű szabályokra van szükség, kevesebb kivételre és nagyobb átláthatóságra ezzel kapcsolatosan. Ezen dolgoztunk tehát az eddigiekben, a jelentéstervezeten, Próbáltuk ezeket pontosítani, különösen a hatodik cikkben, és az is egyértelművé vált a megbeszéléseinken, hogy a jogszabályalkotónak nagyon fontos, hogy, hogy a szabályokat megalkossa, vagyis szeretnénk csökkenteni a delegált és végrehajtási jogi aktusoknak a számát a rendelet kapcsán. Úgyhogy ebben a jelentésben gyakorlatilag felére sikerült csökkenteni ezeknek a számát, és azzal helyettesítettük ezt, hogy tovább pontosítottuk ezeket a rendelkezéseket. És ez ahhoz is kapcsolódik, amit én javasoltam korábban a munkadokumentumban. Mint már említettem a bemutatómban, ennek az az alapja, amit az árnyék előadók ülésén egyeztettünk, és ez egyébként a magyarázatomhoz is kapcsolódik, hiszen itt vannak olyan javaslatok a jelentésemben, amelyek lehetnek alapjai a jövőben a vitáknak, mert széleskörű konszenzust alakítottunk ki fontos kérdésekben, a konzisztencia mechanizmusnak a változtatásaihoz is kapcsolódik ez. Nem a bizottságnak kell a DPA-k döntéseit felül bírálni, hanem a DPA-knak kell közös értelmezést találni a szabályokra nézve az adatvédelmi ügynökségeknek, és a bíróság csak az utolsó instanciája lesz ennek az értelmezésnek szeretnénk, ha nem lenne túl nagy tere az értelmezésnek, és fokozódna a jogbiztonság a folyamat minden érintettje szempontjából, hiszen vannak itt hatóságok, cégek, illetve állampolgárok és ügyfelek, akik érintettek ezekben a folyamatokban. A szankciókat illetően nyilván ez is nagyon lényeges része a bizottsági javaslatnak. Ezzel kapcsolatosan is voltak a 2011-es jelentésben kéréseink a bizottság javaslata alapján, és hozzátettük, hogy mindennek az alapja az arányosság elvének alkalmazása, és az én javaslatom arra is vonatkozik, hogy leegyszerűsítsük a szabályokat, és a lehető legminimálisabb szintre szorítsuk vissza azoknak a dokumentumoknak a számát, amelyeket az adatellenőrzőknek kell vizsgálniuk az egyéni jogok érvényesülése vizsgálatában, az átláthatóság és a tájékoztatás joga összefüggésében, és ezt a dokumentációt kell aztán az adatvédelmi szerveknek bemutatni szükség szerint. Emellett hatásköröket adtunk az adatvédelmi biztosoknak is, akiket a vállalkozásoknak kell kinevezniük. Hogyha egy ilyen adatvédelmi felelőst kineveznek, akkor neki kell előzetes konzultációkat lefolytatnia, illetve hatástanulmányokat az adott vállalkozásoknál. Ezért úgy gondolom, hogy ez a jelentés nagy mértékben foglalkozik minden oldal elvárásaival és agályaival, az minden érdekelt szempontjaira kitér. Az elmúlt fél évben pontosan ezzel próbáltunk foglalkozni, hogy a parlament pontosan követhesse az első ajánlások által kialakított útvonalat. Készen állunk arra, hogy harmonizáljuk a szabályokat, hogy egységes legyen a szabályrendszer a rendelet alapján. Ez már nagy előrelépés a tagállamokban. El tudják fogadni az érdekeltek ezt, hogyha a magas színvonalon tudjuk megállapítani a szabályokat, és ezt az irányvonalat szeretnénk mi is követni, de a parlament szeretné kérni minden érdekeltnek a véleményét, és mi ezen, a, ezen eh, dolgozunk. Nekem is volt már legalább száz különböző megbeszélésem érdekeltekkel, két meghallgatás volt a parlamentben is, illetve még egy közös parlamenti ülés volt a nemzeti parlamentek képviselőivel, illetve az érdekeltek bevonásával. Úgyhogy úgy érzem, hogy átlát, átfogó képet kaptunk arról, hogy milyen javaslat van most az asztalon. Ez az első összefoglalója ennek. És persze tartalmaz ez sok kompromisszumot is, arról, amit az előadók megbeszélésén vitattunk meg. És most nagyon örülök, hogy átfogó visszajelzéseket kaphatok ezzel kapcsolatosan, és a különböző frakciók módosítóit kíváncsian várom, és azt, hogy hogyan tudunk a jövőben együttműködni a kollégákkal, mint korábban is, a kompromisszumos javaslatokon, és remélhetőleg áprilisban szavazni is tudunk, és készen állunk majd a tárgyalásokra az írelnökség időszaka alatt, hiszen minden frakció jelezte szándékát erre. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a kollégáknak, hiszen nagyon szorosan működtek ők együtt velem, az ötletek felvetésében, és nagyon hosszasan vitatkoztunk a különböző elképzelésekről, és szeretnék különös köszönetet mondani a titkárságnak. Nagyon intenzíven dolgoztak, mindenre kiterjedt az ő munkájuk, nagyon komplikált munka volt ez, a különböző módosítóindítványokkal indítványokkal kapcsolatosan. Ez egy nagyon átfogó dokumentum a rendelettel kapcsolatosan. Nyilván ez óriási kihívás volt mindenkinek. Köszönöm tehát a titkárság munkáját. Minden esetre vannak azért bizonyos technikai hibák, amelyeket most már nagyrészt kijavítottunk az úgynevezett errátum dokumentumban. Most van egy felül vizsgált változat. Kérem, hogy mindenki olvassa át teljes egészében. Nagyon sok módosító hivatkozik egymásra, és vannak olyan módosítók, amelyek egymáshoz kapcsolódnak. Úgyhogy jobb, hogyha a preambulummal együtt olvassuk ezt a szöveget, illetve a bizottsági javaslattal is összevetjük, mert vannak olyan esetek, amikor a bizottsági javaslaton nem módosítottunk, úgyhogy ezeket is szem előtt kell tartani. Köszönöm szépen, köszönöm a beszámolót és a jelentést. Most Dicasz úrra hallgatjuk meg az irányelve kapcsolatosan. Uh, uh, köszönöm szépen, elnök úr, és én is azzal szeretném kezdeni, hogy mindenkinek nagyon boldog és sikerekben gazdag új évet uh, kívánják, mivel egy csomagszerű megközelítést alkalmazunk, és kitartunk emellett, nem fogom megismételni azt, amit Jan Albrecht már elmondott a időbeli beosztásról, a gyakorlati megállapodásokról, de engedjék meg, hogy azzal kezdjem és megismételjem azt, hogy én is köszönetet mondok azoknak a kollégáknak, akik hozzájárultak és együttműködtek velünk kitűnő módon, és leginkább szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak a munkáért, amit elvégeztek, és személyesen szeretnék köszönetet mondani a politikai frakciónk munkatársainak, illetve irodám asszisztenseinek is. Még egyszer szeretném kiemelni azt, amit állandóan hangoztatok, vagyis azt, hogy az Európai Unión belül Valóban magas szintű személyes adatvédelmet értünk el, és a célunknak továbbra is annak kell lennie, hogy megőrizzük a személyes adatok védelmének magas szintjét az Európai Unióban. Pontosan ebben a szellemben születtek a módosítók is a jelentésben, és ezeknek is az a célja, hogy egy olyan szintre növeljék a védelem szintjét, mint ahogy az irányelv is azt elirányozza, és egyértelmű definíciókat tartalmaz ez. A legfőbb cél az az volt, hogy erősítsük az adatvédelmet, azáltal, hogy az egyének jogait erősítjük, a nemzeti adatvédelmi hatóságnak harmonizált és erősebb jogköröket adunk, és kötelezzük őket arra, hogy részt vegyenek a határokon átnyúló esetekben. Hadd mutassak erre rá, és hadd hangsúlyozzam azt, hogy voltak viták, és erre a pontra még vissza is fogok térni később, voltak viták arról, hogy kell egy egy ilyenfajta irányelv. Az, az, az volt az érv, hogy mindig is van egy már tanácsi döntés ezzel kapcsolatban, de hagyd mutassak arra rá, hogy ez a jelenlegi tanácsi kerethatározat azonban nem kínál átfogó keretet az adatvédelem szempontjából a bűnüldözés, illetve igazságügyi szervek számára a büntetőgyekben. Ez csak a határokon átnyúló helyzeteket érinti, és nem foglalkozik az adatvédelem területén párhuzamosan tapasztalható adatvédelmi szabályokról, és ez volt számunkra itt az irány adó. Még egyszer, hadd köszönjem meg az Európai Bizottságnak a munkáját. Üdvözöljük mindazt, amit az Európai Bizottság tett annak érdekében, hogy egységes adatvédelmi keret jöjjön létre, és hogy harmonizálódjon a különböző rendszer a tagállamok között. És ezen a ponton szeretném, szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság munkatársainak is, hiszen nagyon együttműködőek voltak, kitűnően együttműködtek velünk, és ha megengedik, akkor reményemnek adnék hangot, hogy a tanács is hasonlóképpen teljesíti majd kötelezettségeit, és itt utalok most um, a csomagszerű megközelítésre, és uh, majd uh, a jelentés bemutatása után szeretnék még néhány szót szólni erről. Nagyon röviden most szeretnék uh, a fő vonalakra rátérni, és szeretném kiemelni a javasolt változtatásokat a jelentésben. Az első az az, hogy minden az elv aloli kivételt megfelelőképpen indokolni kell, hiszen az adatvédelem egy alapvető jog. Ezen kívül sokkal egyértelműbb definíciókra van szükség az adatvédelmi elvekkel kapcsolatban, úgy mint az adatok visszatartása, átláthatóság, az adatok um, frissítése, és a releváns és nem túlzott um, adatgyűjtés, illetve ezen kívül az adatokkal foglalkozónak um, meg kell mutatni azt, hogy az adat, hogy a irányának megfelelően jár el. Ugyanaz a, ugyanazt a nyelvezetet alkalmazzuk, mint a rendeletben, főként a definíciók tekintetében. A következő pont az az, hogy az adat feldolgozásának átláthatónak megfelelőnek kell lennie, főként az egyén érdekeinek megfelelően, az adatvédelmeket nem lehet feldolgozni, az adat, a személyes adatokat nem lehet más célra feldolgozni, mint amilyen célból azokat begyűjtötték. Az adatok gyűjtését arra kell felhasználni, hogy a célt elérjenek, feltéve, hogyha a célt nem lehet más eszközökkel elérni, és az egyén magánszféráját meg kell őrizni. Egyértelmű definícióra van szükség a profilozással kapcsolatban, ez nem létezett a javaslatban, és mindannyian érzékenyen reagálunk arra, hogy mi is a profilozás, és ez fontos az állás, állam, állampolgáraink szempontjából is. Az a harmadik országoknak átadandó adatok esetében a rendelkezés nem volt megfelelő, gyenge volt. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyének jogait meg lehessen védeni, akkor, hogyha átadják ezeket az adatokat. Ebbe beletartozik egy teljesen új fejezet az adatátadásra vonatkozólag a harmadik országok irányába. És végezetül hadd utaljak a, dpi dpa az adatvédelmi hatóságok szerepére és hatásköreire, hiszen nekik kell monitorozni és biztosítani az adatvédelmi szabályok betartását, viszont ezt a szerepet nem igazán megfelelően definiálták. Tehát összehasonlítva a javasolt rendelettel az adatvédelmi hatóságok szerepe kevésbé volt nyilvánvaló, és ezt szerettük volna megváltoztatni. Végezetül hadd szóljak néhány szót, tisztelt elnök úr, és azt azért teszem, hogy ne vegyek el túl sok időt a kollégáktól, akik majd szeretnék megjegyzésekkel illetni a jelentésemet. De hát szóval néhány szót végezetül a csomagszerű megközelítésről. Még egyszer szeretném hangsúlyozni és kiemelni ezen az ülésen is, hogy az irányelvet a csomag részeként tekintjük, csomagként tekintettünk erre az előkészítő munkák során is, és a rendeletet, az irányelvet csomagként szeretnénk kezelni az ütemterv, illetve az elfogadás szempontjából is. Még egyszer hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy nem túlságosan optimista üzeneteket hallhattunk a tanácsból, a tagállamok részéről, akik vonakodnak nem kívánnak tovább együttműködni az irányelv területen, és el kell mondjam azt, hogy a bizottságban jó szövetségesre találtunk ebben a tekintetben, és Reding biztos már nyilvánosan is kijelentette, és a Libeszak bizottsági ülésünkön is kijelentette azt, hogy a rendeletet és az irányelvet is csomagként kell tekinteni. Hadd mondjam el, hogy az első kapcsolatánk során az ír elnökséggel optimista tapasztalatokat szereztünk. A, az ír elnökség azt az özenetet adta át nekünk, hogy ők is szeretnének előrelépni az irányelv munkálatai során, viszont azt még látnunk kell, hogy a tagállamok hogyan reagálnak. Még egyszer hadd mondjam el végezetül, hogy tényleg csomagként tekintünk erre a munkára, számunkra ez egy csomag, és készek vagyunk arra, hogy bármilyen fajta szükséges lépést megtegyünk annak érdekében, hogy ezt a csomagot valóban létrehozzuk. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük szépen Drucász úrnak, köszönjük szépen ezt a betekintést, köszönjük, hogy bevezetett bennünket a jelentés tervezetébe, és köszönjük, hogy hangsúlyozta ismételten azt, hogy mi mindenképpen a kezettől fogva azt mondtuk, hogy csomagként kell ezt tekinteni, hiszen a két téma nagymértékben kötődik egymáshoz, mind a két kezdeményezés, mind pedig a rendeletjavaslat, mind pedig az irányelv, amely a szankciókkal foglalkozik, abban az esetben, hogyha az új rendelet, az új irányelben lefetetett elveket megsértik. 15 képviselő kíván szólni, egy óránk van, 11-kor fogunk szavazni, hát tudjuk, hogy milyen a szavazás, mindig gondolni kell arra, hogy, hogy akik most nincsenek itt, azok közül sokan ide, ide járnak 11-re, és, és azon lesznek, hogy mindenképpen betartsuk a, hat, az ütemtervünket. Az Európai Bizottságtól, az Európai Adatvédelmi Biztostól is szeretnék majd hallani néhány szót, de mindenképpen azt mondanom azoknak, akik kívánnak hozzászólni, hogy két, két és fél percben foglalják össze mondandójukat, hiszen tudjuk, hogy nagyon fontos témáról van most szó, nagyon is lényegi fejezetekhez érkeztünk az adatvédelem, menekültügy, Schengen, illetve eljárási jogok. Ezek eh, nagyon fontosak, de annak érdekében, hogy, eh, hogy egy órán belül lehessen beszélni eh, erről a témáról, és 15-en kívánnak hozzászólni, hogyha ha két-három percben teszik ezt meg, akkor még a jelentés készítőket is meg tudjuk hallgatni a végén. De először az Európai Bizottságnak adnám meg a szót, hiszen ők kezdeményezték ezt a témát, és lehet, hogy kívánnak szólni néhány szót ezzel kapcsolatban, és meg is adom a szót a vita előtt még a bizottságnak. Bizottság, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, először is a jelentéstevőknek mondok köszönetet a nagyon hasznos jelentésüket. Tudjuk, hogy ezek a jelentések támogatják az Európai Bizottság hozzáállását, hogy erősítsük az alapvédelmet az Európai Unióban. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nagy konszenzus lehet elérni ezekkel a dokumentumokkal, hiszen a magas szintű adatvédelem nem csak az alapvető jogok szempontjából fontos az állampolgárok számára az Európai Unióban, hanem ez jó abból a szempontból is, hogy egy, megfe- egy megfelelő bizalmat lehessen kiépíteni, és ezáltal a vállalatok is hajlandóak az innovációra, és az állampolgárok is nagyobb bizalommal fordulnak a vállalatok irányába, tudják, hogy az adataik véde, meg, megfelelő védelemmel részesülnek. Magas szintű adatvédelemre van szükség, illetve arra van szükség, hogy európai szabályokat alkalmazzanak a belföldi eljárásokban, és a megfelelő igazságügyi eljárások során. Köszönöm tehát a jelentéskészítőknek, és azt is köszönöm, hogy törekedtek arra, hogy együttműködjenek az árnyék jelentéstevőkkel és minden frakcióval a parlamentben. Egyértelmű, hogy megvan az érdek annak irányába, hogy gödülékenyen zárjuk le ezeket a dokumentumokat, tehát már várom azt, hogy ezt a jó együttműködést fenntartsuk a jelentéskészítőkkel, a frakciókkal, és természetesen az Európai Bizottság is segít abban, hogy gördülékenyen menjen ez az együttműködés a parlament és a tanács között is. Valóban, ahogy Albrecht úr is elmondta, gyors eljárást szeretnénk, várjuk a parlamenti szavazás eredményét áprilisban, és hiszünk abban, hogy az ír elnökség valóban sikeres lesz abban a tekintetben, hogy gyorsan le lehessen zárni, illetve gyorsan el lehessen intézni ezt a kérdést a tanácsban is. Továbbra is együttműködünk önökkel konstruktív módon, annak érdekében le lehessen zárni ezeket a dokumentumokat. Butarelli úr, az alapvédelmi biztos kívánna szólni. Igen, köszönöm szépen, hogy szót adott nekem is, és lehetőséget kínálta arra, hogy ebben az első vitában részt vehetek. Először is fel kell ismernünk, hogy egy év után, egy évnyi intenzív viták, szemináriumok után nem volt túlságosan könnyű a jelentéskészítők számára egyetemű, kiegyensúlyozott jelentést létrehozni, amelynek során minden elvárást figyelembe vehettek volna, de mindenképpen elismerjük azt, hogy óriási erőfeszítést tettek, és sikerült egyfajta egyensúlyt elérniük a különböző egymással ellentétes érdekek között. Októberben a legtöbb pont, amelyet kiemeltünk március jelentésünkben, azokat októberben figyelembe ö, ö, vették, és úgy tűnik, hogy ugyanezt a megközelítést alkalmazzák, a két részletes jelentésben is. Most kezdtük meg az elemzést, de néhány szót tudok szólni, és ki tudom emelni azt, hogy a két jelentés a bizottság javaslatára épít, bár néhány ponton eltérnek ettől bizonyos pontokon. Támogatjuk azt, hogy a két jogi eszközt csomagként tekintsék, és szeretnénk, hogyha a két jelentés, még jobb, jelentéskészítő még jobban törekedne erre a kapcsolatra a két jogi eszköz között. Támogatjuk azokat a pontokat, amiket a tenepi sorozat a jelentés készítő kiemelt, mi szeretnénk, hogyha egyértelműek lennének a rendelkezések az egyének jogaival kapcsolatban, az eljárások átláthatóságával kapcsolatban, illetve az illetékes hatóság szerepének kiemelése, amely nem rendelkezik exkluzív kompetenciákkal, de megerősítheti az együttműködést más illetékes felügyeleti szervekkel. Szeretnénk, hogyha egyetemek lennének azok a mechanizmusok, amelyek a fő mechanizmust kiváltják, szükséges egyfajta rugalmasság is, és szükség van sokkal életszerűbb határidőkre is, amelyek a adatvédelmi hatóságok jelentésének kiadására vonatkoznak. A szelektív megközelítést kell alkalmazni a delegált és végrehajtó aktusok között, és jó megközelítések is láthatóak azzal kapcsolatban, hogy csökkenteni kell az administratív terheket, arra kell törekedni, ami valóban lényegi az adatvédelem szempontjából, illetve az alapvető jogok szempontjából. Ezek a jelentések jó alapot képeznek a további viták számára. Ami az irányelvet illeti, természetesen üdvözöljük azt, hogy egyértelmű törekvés van arra, hogy növelni lehessen az adatvédelem szintjét és nagyon pozitív az elszámoltathatóság elve is, amely hiányzott az eredeti irányelv javaslatából. Itt a magánszektor, az igazságügyi szektor között próbálják az adatok áramlását szabályozni. Mindenképpen üdvözöljük a két jelentés készítő munkáját, amely által javítani kívánják a jelenlegi javaslatokat, és továbbra is rendelkezésükre állunk a további együttműködés szempontjából, és továbbra is résztekbe menően elemezzük ezeket a szövegeket, és megpróbálunk majd további hozzájárulásokat tenni, amennyiben erre szükség van. Köszönöm szépen a figyelmüket, Buteráli úr, köszönöm szépen, most pedig megnyitjuk a vitát, és kezdjük az elnyekjelentéstevőkkel. Álvaro úr, hogyha szeretne először szólni, tessék, önél szó. Thank you very much. I'll... Köszönöm. Németül fogok beszélni. Azt hiszem, hogy ez arra való tekintettel is megfelelő, mivel a jelentéstevő anyanyelve is német. Nos, azt hiszem, hogy először is kétség nélkül kijelenthetem, hogy ami a rendeletjavaslatot illeti, vannak ö, javaslataink, illetve kritikus megjegyzéseink, itt 220 oldalt tesz ki Albrecht úr anyaga az európai adatvédelem tárgyában, és mindenféleképpen kreatív elképzeléseket vitt bele ebbe a vitába, tehát rajta adta a kézjegyét az Európai Adatvédelmi Törvény kialakításán. Egyes pontokról azonban vitáznunk kell, egyes megjegyzések túl mennének az időkereteken minden esetre. Ugyanakkor annak fényében kell megvizsgálnunk ezeket a rendelkezéseket, hogy milyen célja van az adatvédelemnek. Itt arról van szó, hogy az egyéneknek ellenőrzést kell tudniuk gyakorolni saját adataik felett, és itt egy adott döntési szabadságra is szükség van. Egy rendetnek nem lehet a célja az, hogy az egyén döntési szabadságát egy nagyon szűk koordináta rendszerben határolja le, hiszen ez nem jelenteni a döntési szabadság megfelelő gyakorlását. Nos, itt az adat alanyok meghatározását is figyelembe kell vennünk, amit a jelentéstevő bevezetett a jelentésbe, hiszen a személyes adatok vonatkozásában mindenki ilyenfajta alany, én a 84-es módosítót nyújtottam be az idevágó cikkhez. Mindenféleképpen nem szabad túlterhelni az adatvédelmi rendeletet, mert különben nem lesz alkalmazható. Nagyon sok kivételes szabályozás van, Nos, ezek észszerűsége nem feltétlenül világos elsőlátásra. Itt van például a 8-as cikk módosítása, vagy pedig a 15-ösé, Nos, szerintem ez felpuhítást jelent, és megnyitja a kaput a nem szándékos adatfelhasználás, adatfelhasználási lehetőségek előtt. Nos, itt utalnék az idevágó 95-ös irányelvre, és egyes tényárásokat már irányelben vagy rendeletben szabályoztunk, ezeket szó szerint át lehetne venni, nem kellene ezeken rontani. A delegált jogi aktusok tárgyában nagyon örülök, hogy a jelentéstevő sok kollégához hasonlóan felismerte, hogy a bizottságnak csak azt kell megtenni ebben a tekintetben, amit, amire mindenféleképpen szükség van. A bizottságnak nem hatásköre az, hogy itt kizárólagosan beavatkozzon, hiszen itt olyan intézményre helyeződne át a, helyeződnének át a hatáskörök, amely kevésbé legitim. Itt felvetődik a kérdés, hogy a rendeletben miért kell egy túl túlságosan széles körű hatáskört létrehozni, ugyanis ez nem teremt jogbiztonságot. Hogyha egy törvényben állandó ö, változtatásokra van lehetőség, akkor teljesen mindegy, hogy a fogyasztók, a piaci résztvevők, vagy a KKV-k, vagy a középvállalatok számára ez bizonyosan nem jelent nagy segítséget. Tehát, hogyha módosításra van szükség, akkor a parlamentnek kell ezt végrehajtani a szokásos jogalkotási folyamaton keresztül éppen ezért sok mindent kivennék ebből a rendeletből. Aztán itt van az elektronikus adatvédelmi irányelv, vagy a biztonság megsütésével kapcsolatos esetek szabályozása, ez nyilvánvalóan működik most is. Miért kellene máshogyan szabályozni ezt a területet egy rendeletben, ezt nem értem. Ugyanakkor át kellene gondolnunk, hogyha az adatvédelmi megbízottról gondolkodunk, szerintem neki nem a itt az angol ö, szövegben power szerepel, tehát nem rá kellene ruházni ezeket a hatásköröket, hanem más intézményeket illetnek meg ezek. Nos, azt hiszem, hogy itt bizonyosan vannak még vitás pontok, amelyek további megbeszélést igényelnek. A bizottság dolga úgy szintén nem lenne, hogy a technikai sztenderdeket meghatározza, ez ugyanis a piac feladata. Összefoglalva, sajnos az idő rövidsége miatt nem teljességgel jelenthetem ki, hogy itt a rendelet esetében azt kell főleg megvizsgálni, hogy hogyan lehet majd ezt végrehajtani. Azt kell megvizsgálni, hogy az eredmény megfeleljen az elvárásainknak. Itt a túlságosan részletes rendelkezések bizonyosan nem segítenek minket tovább. Nagyon sok észrevételem lenne még, de nincsen ki fejtésükre idő. I mentioned two, three minutes, but please... Köszönöm szépen, Álvaro úr. Két-három percet mondtam, de öt azért ne legyen, mert különben nagyon nehéz helyzetben leszünk, amikor szavazni kell 11 órakor. Fosz úr, következik, árnyék előadó az EPP részéről, tessék. Köszönöm szépen. Először is én is a vita ö, lefolytatásának módjával kapcsolatban emelnék panaszt, hiszen nem lehetséges egy ilyen összetett témát illetően két ö, percben összefoglalni két jogi aktust, mikor még egy jogi aktusra sem lenne elegendő ennyi idő. Tehát ezt a ö, Elnézést, én ezt megértem, persze, megpróbálunk rugalmasak lenni mindig, de nem ez a vége a vitának. Most kezdtük meg a bemutatását az, a jelentéstervezetnek. Hogyha kell, akkor majd nyilván folytatni fogjuk ezt a vitát a következő rendes ülésünkön, a Libe Bizottság ülésén, valamikor januárban, még hozzá 21-én, 22-én nyilván van arra lehetőség, hogy másodszor is nekiugorjunk ennek a témának. Ez egy rendkívüli helyzet, 11 órakor szavazunk, sokan csak azért jönnek, és aztán akkor ők fognak panaszkodni, hogyha addigra nem állunk készen. Úgyhogy próbálunk rugalmasak lenni, de azért ne a panaszkodásra használjuk az időt, hanem az érvelésre. Um, zunächst den beiden... Nos, köszönetet szeretnék mondani a két jelentéstevőnek a nyílt eljárásmódért, a jó együttműködésért. Természetesen ezen rövid idő alatt nem lehet mindent értekelni, és a még rövidebb idő alatt nem lehetett mindent megbeszélni. El kell gondolkodnunk arról, hogy ezeknél a témáknál, dossziéknál egyáltalán milyen világban is akarunk élni és Alvaro kolléga már helyesen mutatott rá arra, hogy a polgárok az internet korszakában két dolgot akarnak, egyrészt a saját adataik védelmét, a magánéletük védelmét, ugyanakkor viszont ajánlatokat, szolgáltatásokat akarnak használni, amelyek nagyon előnyös költségűek, vagy akár ingyenesek, és azért rendelkezésre kell bocsátaniuk adataikat. Tehát az extrém adatvédelem itt ahhoz is vezethet, hogy a polgárok számára ez a helyzet hátrányos lesz, rosszabb biztosítási feltételek, drágább hitelek, magasabb kiadások, esetlegesen az internetből való kiszállás is. Éppen ezért egyensúlyt kell teremteni ezen két elveres között. Azt hiszem, hogy a jelentés helyes irányba mutat, de még nem értünk el ezen út végére. Csak szavakban felsorolnék eh, egy első értékelést elemeiben, amit jónak találok, az üzemi adatvédelmi megbízott eh, létrehozását, hogy az üzemekben is legyen adatvédelem, és a felelősség oda kerüljön át, és az önszabályozás értelmében talán még tovább lehetne lépni. Right to be forgotten, ez realisztikusan van korlátozva, tehát a törlésre való jog, vagy az adatok megszüntetésnek joga, ezt világosan meg kell határozni. Az adathordozhatóságnál is megfelelő a jelentés. Aztán talán még az üzleti titokra lehetne utalni, az anonimizált adatok felvételét is helyesnek tartom, a ö, végrehajtási és delegált aktusok csökkentését úgy szintén. Ami még dolgoznunk kellene, ahol még nem értük el az egyensúlyt, ami helyes lenne, Nos, itt a személyes adatok meghatározása, ezt már Alvaló kolléga említette, a pseudonimizált adatok bevezetése jó, ugyanakkor Ez nem, feltétl nem feltétlenül ösztönző az ipar számára, a 105-ös módosító ellentmondásos, a hetes cikk négyes bekezdésében javasolt megoldás. Szerintem erről nem tudtunk sokat vitázni ugyan, de jog bizonytalanság növeléséhez járulhat hozzá. A jogos érdek önmagában jó, a megközelítés jó, a példáknál, de ott is át kell gondolnunk, hogy megfeleljünk a valóságnak, és ne korlátozzuk az irányelv lehetőségeit. A konszentre való rendelkezés az hiányzik, az adatok kezelésére még jobban kellene összpontosítanunk, és nagyon sok pontom lenne még az észrevétel az irányelvnél, amit talán két oldalon megbeszélés keretében a jelentéstevővel majd meg tudok tárgyalni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kikop nyékelőadó. Köszönöm szépen, én nagyon általánosan szeretnék szólni, és nagyon gyorsan ezzel kapcsolatosan. Megkönnyebbülés azt hallani, hogy majd lesz egy alaposabb vita is a témáról. Szerintem ez nagyon is szükséges, hiszen ez a mai vita nem elég, és ráadásul csak két nappal ezelőtt értesítettek, és ez egy nagyon összetett jelentés. És nagyon várom, hogy akár február 27-ét is halasszuk egy kicsit, hiszen addigra nagyon nehezen fogunk tudni megbirkózni minden módosítóval. Úgyhogy először elmondanám, hogy természetesen támogatom azt, hogy felülvizsgáljuk az adatvédelmi jogszabályokat, ez mindig is az én álláspontom volt és a frakciómé. Tudjuk, hogy nem egyenletesen alkalmazzák az adatvédelmi szabályokat az EU-ban, és amilyen gyorsan fejlődik a világ, változik a világ, nagyon fontos, hogy aktualizáljuk ezeket a szabályokat. Gratulálok az előadónak az eddigi munkájáért. És persze, amire itt szükség van, az az, hogy világos és egyértelmű következetes szabályaink legyenek, és, következe- és kötelezettségek, amelyeket megtart mindenki, betart mindenki, és ki kell egyensúlyozni az érdekeket, a fogyasztói érdekeket, illetve az iparági érdekeket is. Az administratív terhek nagyon sokba kerülnek, különösen a kis és középvállalkozások számára, hiszen ők alapvetően az alapjai az Európai Unió sikerének a jövőben. Úgyhogy hangsúlyozni szeretnénk, hogy ne legyen túlságosan előíró jellegű ez a jogszabály, mert eh, különben eh, nagyon gyorsan időszerűtlenné válnak ezek a szabályok a változások nyomán. Szeretnénk a delegált felelősségeket eh, minél kevesebbre szorítani, vagyis minél kevesebb felelősségi kör háruljon a bizottságra, hogyha vannak ilyen hatáskörök, akkor azokat inkább a nemzeti hatóságok viseljék, hiszen ők közelebb vannak magához a tevékenységhez. Támogatjuk azt, hogy az értesítési időszakot meghosszabbítsuk. Az eredeti javaslat nagyon szűkös volt, nagyon nehéz ezt elérni gyakorlatban. Ez nagyon fontos, elnök úr, nem akarok az összes részleten végigmenni ma délelőtt, de nagyon lényeges lépés ez, hogy a digitális egységes piaccal előre tudjunk lépni, és a nemzetközi kereskedelemben is, illetve a világ más részeivel is kereskedelmet tudjunk fejleszteni, különösen az Egyesült Államokra gondolok, és fejleszteni tudjuk ezeket a kapcsolatokat. A fogyasztók és a vállalkozások védelme nem zárja ki egymást, ezek tökéletesen összeegyeztethetőek lehetnek, ezért nagyon gondosan kell eljárni, nem szabad a növekedést, az újításokat elfolytani, nem csak, hogy az előadót fogja a történelem felírni a történelemkönyvek lapjára, hanem az is nagyon fontos, hogy nem kell állandóan visszatérni erre a kérdésre, hogyha most jó szabályozást tudunk alkotni. És végül még azt elmondanám, hogy ez persze nagyon technikai jellegű ez a jelentés, nagyon sok munkát végeztünk már rajta, és továbbra is szeretnénk részt venni a munkában, és pozitívan hozzájárulni az eredményekhez, és végső soron biztos vagyok abban, hogy olyan kompromisszumokat tudunk kidolgozni, amelyek elfogadhatóak mindenki számára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Intevelt asszony is el, árnyék előadója ennek a témának. Öné a szó. Igen, köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a két előadónak, és gratulálok a munkájukhoz. Nagyon lényeges munkát, és ráadásul nem is nagyon hálás munkát kaptak. Éppen csak megkezdtük a munkát, mindkét jelentés pontosan foglalja össze a megbeszéléseinket, amelyeket az elmúlt években folytattunk a témában. Mindenki tudatában van, hogy talán a legintenzívebb lobby tevékenység ezzel a témakörrel kapcsolatosan folyik, hosszú ideje nem találkoztunk ilyen jelentős lobbizással, és ráadásul a lobby csoportoknak nagyon ellentmondanak az érdekeik és elvárásaik, úgyhogy nem tudunk mindenkinek megfelelni. És azt is tudjuk már a munkán kezdetén, hogy sokan lesznek, akik elégedetlenek lesznek, és ráadásul nekik majd változtatniuk kell az eddig eljárásaikon. Támogatom a csomag megközelítést, a parlament mindig is azt szerette volna, hogyha egyetlen szabályozási eszköz fedi le az egész területet, az adatvédelmet, ez lehetetlenné vált, de akkor legalább megpróbáljuk a két jogszabályt a lehető legnagyobb mértékben harmonizálni, hogy egységes szintű legyen legalább az adatok védelme, és ne felejtsük el, hogy az irányelv mindig kivétel lesz csak a főszabály alól, a főszabályt a rendelet határozza meg, nem két különböző területről beszélünk, hanem az irányelv mindig is a, kivételeket fogja meghatározni, és én ellen fogok állni minden próbálkozásnak a tanács részéről, hogy az irányelvben szabályozzák a fontos kérdéseket. A késlekedés nagyon felelőtlen eljárásra utal, és meg kell értenünk, hogy a megfelelő szintű adatvédelem nem akadályozza az adatok felhasználását, hanem előfeltétele az adatok felhasználásának az igazságügyi együttműködésben, a rendőri együttműködésben pontosan az az akadály, hogy hiányoznak az adatvédelmi szabályok, és ilyenkor sok példát látunk arra, hogy nem tudják eh, megfelelően eh, feltárni a bűneseteket az csere hiánya miatt. A különböző konkrét javaslatokkal kapcsolatosan mindkét jelentésben örömmel láttam, hogy a harmadik országokkal kapcsolatos adatátviteli fejezeteket átalakították. Nagyon fontos, hogy részletesen megvizsgáljuk ezeket a be, kezdéseket, a hozzájárulással kapcsolatos rendelkezések nagyon jók, az vállalkozás mérete már nem kritérium, hanem az adatok típusa a fontos kritérium a felhasználás megállapításában. Egyszerűsítésről is szó van, illetve a hatája kapcsolatosan már elhangzott, hogy az irányelv a kivételeket határozza meg a főszabály alól. Nagyon örülök, hogy mindkét előadó hivatkozott más Európai Uniós ügynökségekre, amelyekre más szabályok vonatkoznak, és megpróbálunk egységes, harmonizált szintű adatvédelmi szabályozást kialakítani. Egy kicsit a definíciókat és a kritériumokat pontosabban kell meghatározni, ne legyenek olyan általánosak és homályosak. Például a közérdekkel kapcsolatos kivételek, ez nagyon jól hangzik, de pontosabban kell megfogalmazni, hogy ez mit akar tulajdonképpen. Végül pedig alaposabban meg kell vizsgálni a kivételeket, amelyeket javasol a jogszabály, a kutatással kapcsolatosan más témakörökben is. Szerintem itt nagy vonalúbb is lehetne a szabályozás, ennyit szerettem volna egyelőre elmondani, elnök úr. Köszönöm szépen, én feldasszony. Tavares úr, ön következik. Köszönöm szépen. Még egy dolgot szeretnék elmondani, mindkét előadónak, Jana Brechtel kezdeném az egyik legjobb barátom a parlamentben, de nem emiatt tisztelem csak a munkáját. Átolvasva a jelentést azt gondolom, hogy jó okom van arra, hogy nagyra becsüljem a munkáját, hiszen a módosítások után azt látom ebben a jelentésben, hogy megpróbálja kiegyensúlyozni az erőviszonyokat az intézmények, az állampolgárok, illetve a piaci vállalkozások között. Talán ez az egyik legfontosabb asszimetria az a hatalomban, az információval való rendelkezés, és pontosan ezt kell kiigazítanunk. A mandátumnak pontosan ez az alapja, és ez kapcsolódik az adatvédelmi politikáknak az összetettségéhez, amikvel találkozunk a, a weblapokon, amikor adatvédelem, amikor személyes adatokat kérnek, amikor elolvassuk az erre vonatkozó szabályokat, vagy amikor látjuk ezeket, látjuk, hogy túl hosszadalmasak, általában nem is olvassuk el, és nem tudjuk, hogy hogyan érvényesíthetjük a jogainkat. Az általában az állampolgárok nem ügyvédtársaságában kezdik el bönkészni az, a weblapokat. Az információ szolgáltatásnak a védelme nagyon jó elképzelés, tehát hogy amikor egy weblap kéri a személyes adatainkat, ahelyett, hogy nekem kelljen elolvasni egy hosszas szerződést, lesznek bizonyos szabályosított pontok, amikor néhány másodperc alatt meg tudjuk állapítani, hogy milyen feltételekkel adjuk be az adatainkat, hány évig tartják meg az adatokat, illetve hogyan lehet törölni az adatokat, milyen kérést kell intézni hozzájuk. Megpróbáltam én is néhány módosítóval pontosabban meghatározni ennek a delegáción alapuló aktusnak a kereteit, feltételezhetően, hogyha nem delegált aktusról van szó, hanem más megoldást találunk, az még jobb lenne. Alexander Álvaro is így gondolkodik, nem én találtam ezt ki, több mindenkivel egyeztettem már erről. Úgyhogy kérem a többi kollégát is, aki ezen dolgozik, hogy gondolkodjunk ezen, és egyeztessünk a jelentéstevővel, hogy mindezt meg tudjuk alapozni. Drúzász kolléga munkájával kapcsolatosan elolvastam a magyarázó dokumentumot a profilalkotással kapcsolatosan, és Nyilván itt is egyensúlyra van szükség, hogy a profilalkotás ne mehessen át mutációkon, és nem, ne változhasson át egy általános rendszerré, hiszen ez nekem egy kicsit veszélyesnek tűnik, de ezt az egyensúlyt ki tudjuk alakítani valóban, vagy csak egyszerűen a profilalkotást tiltsuk rögtön teljes egészében. Lehet, hogy ez jobb megoldás lenne, talán ezzel is foglalkozni kellene a jelentésben, és mindkét előadónak köszönöm a sok munkát. Köszönöm. Dijkstra úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy óvatosan kell bánni a személyes adatokkal, azt senki nem tagadja az Európai Unióban a személyes adatok védelme alapvető jog, és eh, a rendelet még biztosabbá tenné a személyes, védelmek, a személyes adatok védelmét. Három megjegyzésem van. Az, előző, az első az az, hogy eléggé megvizsgáltuk el a szuszorítási elvet. A kérdés az az, hogy az Európai Unió megfelelő módon felelős-e eh, a személyes adatok ilyen szintű védelméért. A tagállamok eh, de a referencia szempontjából is már létrehozhatnának szabályokat ilyen szempontból, és a rendelet azt mondja, hogy a belső piac működés szempontjából lenne fontos ez a harmonizáció. Én ezt nem tartom elegendőnek. A második pont, a kérdés az az, hogy az egységes szabályok valóban elegendőek a személyes adatok védelméhez, itt nem csak arról van szó, hogy mit és hogyan kell, mit kell szabályozni, arról is szó van, hogyan kell ezt szabályozni, és erről is beszéltünk már korábban. A védelmi szabályok minden szervezetre vonatkoznak, a, főként a nagyobbakra, és ezért az egységes megközelítéssel csökkenteni lehetne az adminisztrív terheket anélkül, hogy a személyes adatok védelme veszélybe kerülne. Itt úgy tűnik, hogy egyfajta költségmegtakarítás lesz ennek kapcsán, és ez számomra megfelelő. Van még egy dolog, ez pedig a személyes adatok tulajdona. Például a gyerekek is részt vesznek már a digitális világban, ez egyre inkább fontosabbá válik a digitális világ a mindannyiunk számára. Ezért nagyon ö, fontos, hogy lássuk azt, hogy bármit, amit elolvassunk, bármilyen e-mail, amit megírunk, minden fotomat elküldünk, azt mindent rögzítenek, és semmi sem tűnik most már a digitális világban, és minden az, amit rögzítenek, azzal kereskednek, annak gazdasági értéke van. A személyes adatok védelméről beszélünk, de beszélnünk kell arról is, hogy anonimak maradhassunk az interneten. A gyerekeket békén kell hagyni, az Európai Bizottságnak van egy olyan javaslata, hogy jogban ahhoz, hogy elfelejthessenek valakit. Én mindenképpen ez érdekes elképzelésnek tartok, és a vita után beszélhetnénk erről, és mindenképpen egy társadalmi vitát kell ezzel kapcsolatban kezdeményezni, hiszen ennek messze menő következményei lehetnek. A különböző személyes adatok alkalmazása lehet, hogy olyan cégekkel is kapcsolatba kerülnek az állampolgárok, amelyeket nem is akartak, és ezeket büntetni lehet, és itt az megválaszolt, megvár, megvásárolt személyes adatokról van szó. Mindenképpen óvatosan kell elbánni az ilyen, e, e, ilyenfajta adatokkal. Köszönöm szépen. Mrs. Anna Head. Köszönöm szépen, Anna Head következik. Mi ott raportőrönek? Köszönöm szépen a jelentés tevőknek, kiváló jelentésüket. Emlékeztetni szeretnék arra, amit elhangzott. Itt az alapvető jogokat érinti ez a rendelet, a, mégpedig a kiegészítő adatvédelemről van itt szó. Nagyon fontos kiegyensúlyozni az adatvédelem körét, és fontos emlékeztetni arra, hogy a 8-as cikk egy jogot is tartalmaz, amelyet ki kell egyensúlyozni az alapvető jogokkal az a benyomásom, hogy a gyermekek jogairól megfeledkeztünk. A gyermekek érdekei nagymértékben eltérnek a felnőttektől, és kiegészítő védelemre szorulnak. Azt hiszem, hogy specifikus jogokra van szükség a gyermekek vonatkozásában, amelyek erősebbek, mint a felnőttekre vonatkozó jogok. Az viszont a probléma, hogy itt egy legalitási probléma is fel, illetve egy egyenlőségi probléma is felmerül az egyének között. Aztán itt van a magánélet, illetve a kereskedelmi érdekek közötti egyensúly kérdése is, ami szintén nagyon lényeges. Azt hiszem, hogy a módosításokat illetően a 80-as cikk szól a véleménynyilvántás szabadságáról, ezt jobban meg kell vizsgálni. A véleménynyilvántás szabadsága a sajtó szemére alapvető jog. A személyes, jogok, és személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítani kell, és a rendelet nem tesz lehetővé kiigazítási mechanizmusokat a e tekintetben. A kutatást illetően vannak nyilvántartások, ahogyan azt önök is tudják amelyekhez személyes adatokra van szükség. Amikor az egészségről beszélünk, és különösen erre vonatkozik a kutatás, tehát itt az orvosi irányultságú kutatásról van szó, szóval ott merülhetnek fel problémák, kivételeket kell tehát előirányozni, adott esetben anonimiz, anonimizálni kell ezeket az adatokat a különböző orvosi kutatások céljára való felhasználáshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az irányelvre szorítkoznék ma, mert azt hiszem, hogy ennek különleges jelentősége van a további együttműködés szempontjából a rendőrség és igazságszolgáltatási ervek között, szervek között tagállamainkban. Továbbfejlesztendő ez az együttműködés, és ezért azt hiszem, hogy meg kell erősíteni a kölcsönös bizalmat, a más munkába vetett bizalmat, illetve eljárás módjaiba vetett bizalmat, és ez hozzátartozik kétségkívül a magas szintű védelem azt illetően, hogy hogyan kezeljük és hogyan védjük az adatokat. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos a nyomozások védelme szempontjából, ugyanakkor viszont itt a tanúk és a vádlottak jogos érdekeinek védelméről is szó van, amelyet a jogi eljárásban biztosítani kell. A tagállamok utalnak arra, hogy az európai sztenderdek az adatvédelemre vonatkozóan csak a határokon átnyúló esetekben érvényesek, azonban ez nem indokolható ez a megközelítés, hiszen Látjuk, hogy tagállami szinten kezdődnek a nyomozások, és aztán további lefolyásuk során a határokon átnyúló szempontok is világossá válhatnak. Éppen ezért fontos, hogy az adatvédelmet tovább lehessen javítani, minimális sztenderdekre van szükség az adatvédelmnél pontosan a büntetőeljárások esetében, illetve az igazságügyi és rendőrségi és szervek együttműködésénél minden egyes kérdésben, és azt hiszem, hogy ezt a szempontot a további eljárás során még meg kell vitatnunk, és biztosítani kell, hogy ne legyenek különböző sztenderdek ezen a területen, ami legalábbis nem növelni az eljárások elfogadottságát a polgárok körében. Romero López asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentős tevőknek azért az erőfeszítésért, amit a két irányelv harmonizálásáért tettek. De szeretnék beszélni egy témáról, amelyről érintőlegesen beszéltek, de szerintem nagyon fontos. Mert eh, lényegében az irányelv a technológiai forradalomra reagál a globális világban, és ezért eh, az adatvédelem ben általános standardeket kell megállapítani, amelyek úgy tűnik, hogy általánosak, de végül is még mindig nemzeti szinten vannak szabályozva. A nemzetközi cégeknél, multinacionális cégeknél, amelyek sok országban működnek, a szankciók változnak országról országra adatvédelmi szempontból, és amikor megsértik a szabályokat, akkor a garanciák nem feltétlenül nemzeti szinten érvényesülnek. Például, hogyha általános értelemben beszélünk az adatvédelemről, akkor nincsen euró, európai szintű keret, ez az európai szint hiányzik, és ezért nagyon fontos volna a vitában azt is bevezetni, azt a gondolatot, hogy európai adatvédelmi hatóságra van szükség, amely meghatározza a kritériumokat, amelyek nincsenek még megfelelően meghatározva az új adatvédelmi szabályozásban az felügyeletnek nagyon gyengék a hatáskörei, és ahogy a Návaró asszony is elmondta, a közös normákkal, technikai szabályokat nem tudják meghatározni, hanem ezek inkább egy európai szintű adatvédelmi hatóságra hárulnának, amelyek, amelynek a létrehozása nem szerepel a, a csomagban, ezért szerettem volna felvetni a parlamenti vitában ezt a gondolatot, hogy egy európai adatvédelmi hatóságra van szükség, amely a garanciákat megállapítja, hiszen ezek a jelenségek, amelyekről beszélünk, nemzeteken átnyúlnak. Köszönöm szépen, Glogmares úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a csoportunkon belül, a frakciónkon belül, mint mindenhol máshol, mindenki tudja, hogy ezek a bevezetők is nagyon fontosak a dosszié tárgyalása során. Először is gratulálni szeretnék az előadóknak, hiszen nagyon intenzív lobby tevékenység folyik ezen a területen, és nagyon jó kiegyensúlyozott jelentést készítettek, és a bizottság számára is nagyon fontos, hogy az egyének védelmét és a belső piac működését is elősegítse a szabályozás. Nagyon komplex ez a dosszié, és nem tudunk mindenkinek a kedvére tenni. A mi frakciónk számára két dolog, ami nagyon lényeges. Először is, ahogyan a kollégám már említette, az irányelv is nagyon lényeges, és ezért a két, irányelv, két jogszabály, az irányelv és a rendelet egyetlen csomagot képez, egy egységet, az irányelv a kivételeket határozza meg, és ezért nagyon fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben összehangoljuk a két irányelvet a szóhasználatban, a rendelkezésekben, ez tehát nagyon lényeges. Az is a frakciónk számára nagyon lényeges, hogy bár ez, ez csak az első vita, bevezető vita, meg kell határoznunk, hogy számunkra nagyon lényeges a 20. cikk, a profilalkotás. Dimitrios kollégám is említette már ezt. A 20. cikk nagyon kényes kérdés, a profilalkotás témája. Ez olyasmi, amire mi szeretnénk összpontosítani. A területi hatály is lényeges, és olyan szolgáltatások ezek, amelyeket az EU-ban nyújtanak, de nem feltétlenül EU-s cégek. Az a felejtés joga és az adattörlés joga, valamint a hozzájárulás joga nagyon lényeges kérdések, és ezek mindig is érdekesek lesznek az érdekeltek számára, akár a házon kívül is, és ezért a parlament számára ez nagyon jó benyomást tenne, hogyha megfelelően tudnánk együttműködni ebben a kérdésben. Ezen nagyon sokat dolgozunk, hogy a ház minden ész, résztvevőjét, érdekeltjét bevonjuk ebbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, amikor elkezdtem olvasni ezt a 217 oldalas dokumentumot, akkor egy kicsit összezavarodtam először is. Az előadók szerintem nagyon nagy feladatot vállaltak magukra, talán túl nagyot is. Azon kívül van egy filozófikus gondolatom is ezzel kapcsolatosan, amit meg is osztok önökkel. A bizottság én, egyfajta félig fel, felépített hajót épített, és amikor ezt tengerre bocsátjuk, akkor azért még egy kicsit ki kell pofozni, és kétségeim vannak. Lehet, hogy maga a szerkezet is elhibázott, ezért van egy probléma, amivel Jan Albrechtnek és a másik előadónak is meg kell küzdenie, szinte lehetetlen ez. Hogyan lehet átépíteni valamit, amit az alapoktól kezdve gyakorlatilag rosszul kezdtek el felépíteni? Now we've had the round... Köszönöm szépen, akkor meghallgattuk a képviselőket most, akik halandóak voltak szólni a vitában, és mielőtt még visszatérnénk a jelentés arra kérném meg az ír elnökség képviselőit, hogy ők is szóljanak hozzá, hiszen az elkövetkező hónapokban ők is foglalkoznak ezzel a témával. Ha jól tudom, itt vannak körülbelül az ír elnökség képviselői, Gogan úr, ha kész rá, akkor kérem szóljon hozzá. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnénk azt mondani, hogy örülünk eh, annak, hogy szót kaptunk, tudjuk, hogy kevés idő van, és tudom azt is, hogy az igazság eh, ügyi miniszterünk hamarosan találkozik önökkel. Úgy gondolom, hogy majd az igazi megjegyzéseket tőle fogják hallani. Az is igaz, hogy óriási prioritás ez az, ez az ír elnökség számára, és jelentős erőforrásokat használunk arra, hogy intenzíven foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Jó találkozóink voltak a jelentéskészítőkkel, és azt mondtuk, hogy mindenképpen előkészítjük a rendelettel kapcsolatos munkánkat, és ez megfelel annak is, amit Intfeld asszony is elmondott, ki kell fejlesztenünk az általános szabályokat, ami előtt még részletesen tudnánk a kivetelekkel foglalkozni. Mindenképpen várjuk az együttműködést az elkövetkező hat hónapban. Elnök, köszönöm szépen az ír elnökségnek, tehát meghallgatok a képviselőket is, és visszatérünk a jelentés készítőkhöz, akik összefoglalhatják az eddig elhangzottakat. Albrecht úr, öné a szó először. Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak is ezeket az átfogó megjegyzéseket. Természetesen nagyon kevés volt az időnk, több időre van szükség a vita szempontjából, számos nyitott kérdés van még. Szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen ez még nem a végleges jogszabály, állandóan foglalkoznunk kell azzal, és Azért mondom ezt, mert a rendelettel kapcsolatos munkám során felismertem azt, hogy szinte senki nem válaszolt meg a specifikus kérdéseket. És pontosan ezért eh, kell erről eh, hosszasan beszélni, nem hiszem, hogy bárki ismerné az igazat, amikor olyan kérdésekről van szó, amelyek teljesen újak a társadalom számára. Szerintem jó úton haladunk, hasonlóképpen fogunk eljárni, mint ahogy eddig is. Ahogy mondtam, számos változás már azokon a vitákon alapul, amelyek korábban lezajlottak, és hajlandó vagyok a kompromisszumokra is, a már beérkezett módosítók esetében. Végezetül hadd mondjam el, hogy véleményem szerint a gazdasági növekedés és az adatvédelem nem állnak egymással ellentétben. Egyértelműen ki kell ezt mondani, hiszen amit itt teszünk, az az, hogy megpróbáljuk kiegyensúlyozni az információkat, és hogy Tavares úr is elmondta, azokat az információkat próbáljuk kiegyensúlyozni, akik egy oldalon állnak igazából a, a cégek és a fogyasztók, hogyha az emberek szeretnék átadni személyes adataikat, hogyha szeretnék magukat feltárni a cégek előtt, a nyilvánosság előtt, akkor hozzájárulásokat adhatják, ezekhez szükség van egyfajta szerződésre, amely bizonyos szabályokat garálnak, garantálnak. Különösképpen a kis cégek lehetnek mindennek a nyertesei, hiszen mi is a probléma a nagyobb, illetve a kisebb cégek között az, hogy az állampolgárok, a fogyasztók nincsenek olyan helyzetben, hogy kihasználhassák azt a fajta versenyt, amely létezik. Tehát mindenképpen arra kell törekednünk, hogy egy egyértelmű szabályt hozzunk létre, amely magas szintet hoz létre, de amely magas szintű versenyt is létrehoz. És az Európai Unió piaca számára ez nagyon hasznos lehet, hiszen az adatvédelmi standardok és szabályok a bizalmat szolgálják a fogyasztók irányába, és a fogyasztók majd az alapján, ez alapján fognak dönteni arról, hogy akarnak-e egy szolgáltatást, megadják-e ahhoz a személyes adataikat, és főként az online területen, de máshol is, mert láthattuk azt, hogy minden a világban összekötődik, és nem lehet elválasztani a az analóg világot a digitális világtól. Ezért arra kérem önöket, hogy közösen érjük el ezt a célt. Többször tűzte már ki a parlament ezt a célt, és én hajlandó vagyok időmet arra szentelni, hogy az ír elnökséggel mindent meg tudjak tenni annak érdekében, hogy ez beinduljon, és remélhetőleg sikerüljön elérni céljainkat, és egy olyan, és még a következő európai választások előtt, 2014 előtt ez eredményre jusson. Elnök, köszönöm szépen, Ducász úr kapja meg a szót. Rövid leszek, szerintem sikerül betartani a rendelkezésre álló időnket. Először is eh, hadd köszönjem meg a kollégáknak a hozzászólásaikat, a dicsérő szavaikat, a bátorító szavaikat de persze köszönöm a kritikai megjegyzéseket is, és a javaslatokat is, amelyek elhangzottak. Mindez azt mutatja, hogy mennyire fontos ez az adatvédelmi dosszié mindenki számára, és azt hiszem, hogy egyetértettünk abban, hogy ez a, az állampolgáraink számára is ugyanennyire fontos. Ezért nagyra értékelem az elnök úr azon hozzászólását, hogy több időt fogunk majd kapni a szakbizottságban, hogy to- további vitákat folytathassunk erről a dossziéról. Egyértelmű és logikus is, és ez megmutatkozott a mai vitában is, hogy a legnagyobb figyelmet a rendeletre fordítjuk, nem pedig az irányelvre. Én gyakorlatias vagyok, és realista ezzel kapcsolatban, és követtem azt, amit Sophie Intfeld elmondott eh, a rendelettel kapcsolatban, és azt mondta, hogy az irányelv eh, kapcsán lehet az eh, kivételeket tekinteni, tehát ezt követjük. A rendelet a nagy része a munkáknak, de még egyszer hadd hangsúlyozzam azt, hogy amellett, hogy beszélnünk kell a lényegről és az elkövetkező hetekben, hónapokban figyelembe kell vennünk a politikai problémákat is, mi pedig azt, hogy ezzel szembe kell néznünk a következő években, hogyan fog reagálni majd a tanács, a tagállamok, és még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy előfordulhat az, hogy az Európai Parlamentnek politikai szempontból is foglalkoznia kell ezekkel a kérdésekkel. Még egyszer köszönöm mindenki hozzászólását. Elnök, köszönöm mindenkinek aki hozzászólt a jelentéskészítőknek is ezen mély vita kapcsán, bár két nap múlva is lesz még egy ugyanennyire mély vitánk. Január 20-án és 21-én ebben a hónapban kevesebb, mint két hét múlva ismételten beszéltünk erről a témáról. Az lesz majd a második fordulója ennek a vitának. Nos, ezzel le is zárjuk ezt a témát, és elmondom, hogy mi a határidő. Február 27-e dél a határidő. Ez egy viszonylagosan hosszú, ez a távoli határidő a módosítók benyújtására. és ez elegendő lehetőséget kínál számunkra arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a vita milyen irányba halad, és így az eljárást is megfelelő módon tudjuk kialakítani. Álvaro úr kíván szólni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Említette a határidőket, ezt megvártam, és összehasonlítva az általános határidők szempontjából ez valóban távoló, hiszen távoli, hiszen általában egy-két hétre vannak a határidők, de hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy ugye beszéltünk arról, hogy mennyire komplex ez a dosszié, mennyire kötődik a rendelet az irányelvhez, és hogy ezek körében még mennyi tisztázatlan kérdés van, és egy évbe tartott az előkészület, amíg a bizottságok, az jelentéstevők foglalkoztak ezzel, és ennek tekintetében azt kérném, hogy meg lehetne vizsgálni azt, hogy a határidőt át lehetne tenni március végére, február vége helyett, mert hogyha döntünk valamiről, vagy igazságügyi szempontból, fogyasztóvédelmi szempontból, az 500 millió embert fog érinteni, tehát nem szeretném elsietni a döntéshozatalt, ahogy ezt már korábban is hangsúlyoztuk, mindenképpen a minőséget szeretnénk előtérbe helyezni a, a mennyiség helyett, és ezért mindenképpen szükség van arra, hogy a jelentést megfelelően találnak találkozni, és még az irányossággal tudnánk szavazni erről elnök. Az elnök jelentéstevőknek, a jelentéstevőknek átadjuk ezt a témát, majd ők megvitatják, nem ismerem itt ezt a helyes eljárást, de nem tudom, hogy lehet-e most döntést hozni erről hiszen két hét múlva lesz majd a következő eszmecsere, és addig lesz lehetőség arra, hogy a jelentéskészítők, ennyi jelentéstők beszélnek erre, és hogy ez a már így is hosszú távoli határidőt ki lehet -e még tovább tolni márciusra. De ezt mindenképpen, ezt a kérdést inkább átadom az árnyék jelentéstevőknek, jelentéstevőknek, hogyha ezzel egyetértenek. Kíván szólni, Elbrest úr? Igen, köszönöm szépen, csak visszatérve erre a kérdésre, már beszéltünk a határidőkről korábban, az elnyék jelentéstevők és a jelentéstevők jóváhagyták a február 27-i időpontot, és ahogy Álvaro úr is elmondta, ez már egy így is eléggé távoli határidő, és lehetséges, az, hogy beküldjük a módosítókat február végéig, viszont a gond az az, hogy idő kell a kompromisszumok kialakítására is, hiszen több ezer módosító fog érkezni, ebben biztos vagyok, és a probléma az az, hogy hogyan lehet ezekről majd szavazni, mielőtt még abba a bajba ütköznénk, hogy nem tudunk esetlegesen tárgyalni az írelnökséggel. Dimitres, csak követni tudom mindazt, amit már Jan Albrecht elmondott. Örömmel lennék rugalmas ebben a tekintetben, de a lehető legnehezebb az az, hogy egyfajta egyensúlyt létrehozzunk, ismerjük az érveket, ismerjük azt, hogy mindenki aggódik emiatt, de mindenképpen ki kell tartanunk a már megtalált egyensúly mellett. Szafint vált, valóban korai még dönteni a módosítás meghosszabbítás, benyújtásának meghosszabbításáról, az iránoség azt mondta, hogy a tanács szeretne majd még egy vitát a rendeletről és az irányelvről, és most, hogy már a időbeli beosztásról beszélünk, mi mindenképpen csomagszerű megközelítést szeretnénk, sőt, mit több, az irányelv előféltétele annak, hogy más dossziékat el lehessen fogadni, amelyekkel a tanács foglalkozik az igazságügyi és belügyi együttműködés kapcsán. Tehát mindenképpen azt szeretném a tanácstól, hogyha egy időre foglalkoznának a rendelettel és az irányelvvel, nem pedig egymás után fog, foglalkoznának ezzel. Golden úr, irelnökség. Szívesen beszélnék Sofint Feld asszonyal erről, hiszen keves az idő. Én soha nem mondtam azt, hogy külön akarunk a két témán foglalkozni, közösen szeretnénk foglalkozni, de először a rendelet kapcsán az általános szabályokról kell beszélni, mielőtt még a részletbe belemennénk a kivételekbe. A korábbi elnökségek azt látták, hogy sok újra ismétlődés volt a viták során, amikor párhuzamosan próbálták kezelni a kérdéseket, de ha mi párhuzamosan fogjuk kezelni, akkor mi ebben a hónapban a rendelettel fogunk foglalkozni. Fosszúr! Köszönöm szépen! Természetesen nagyon csábító, hogyha még több időnk lenne, hiszen olyan sok a probléma, és annyira összetett a téma, hogy ez megköveteli ezt. Jelenleg bizonyos idő nyomás is van rajtunk. Szerintem jobb lenne, hogyha azt a döntést, hogy ezt a határidőt február végén be tudjuk -e tartani vagy sem, azt még a későbbiekben eszközölnénk, tehát így azon a kérésem, hogy most összpontosítsunk, és a döntést talán halasszuk el későbbre, majd a folyamat során. To an agreement here, we're sticking to the timetable as foreseen for the time being. Egyelőre úgy tervezzük, hogy lesz egy második körben is vita erről a témáról két hét múlva. Majd meglátjuk, hogyan halad az ügy, de úgy gondolom, hogy észszerű hogy ha megpróbálunk egyensúlyt kialakítani, hiszen a módosítókra módosítók bemutatása február 23-ára van egy előre tervezve, ez több mint két hónap múlva van. Egy kicsit lemaradtunk az időben, de azért még van esélyünk, még be tudjuk hozni a lemaradást. Gondolok most a mostani ülésre, hogyha a következő csomagot gyorsan sikerül lezárnunk. Kérem, hogy próbáljanak csendben távozni, akinek most távoznia kell. E, kérem, hogy próbáljanak egy kicsit csendesebben távozni, tudjuk folytatni a munkát, és tárgyaljuk tovább a napi rendünket. Köszönöm szépen, hogy csendben hagyják el a termet, és mi meg tudunk tovább dolgozni. Egy közös vitát fogunk folytatni különböző témákról, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es és 12-es napi rendi pontokkal foglalkozunk, illetve 13, 14, 15-ösekkel. Ezek a témák mind az a mentesítési eljárásra vonatkoznak az általános költségvetés különböző fejezeteivel kapcsolatban. A hármas a bizottsággal foglalkozik, aztán az Európai Adatvédelmi Felügyelet, Európai Unió Alapvédelmi Alapjogi Ügynökség, nyomonkövetési központ a kábítószerekkel kapcsolatosan, az, a Eurojust, az Európai Rendőrségi Akadémia, az Európai Külső, védel, külső Határvédelmi Ügynökség, a Frontex, az Európai Rendőrség, az Europol, illetve az Európai Uniós ügynökségek teljesítményére és pénzügyi kezelésére vonatkozó ellenőrzés. Jorgos Papa Nikolaou kollégánk az előadója mindezeknek a témáknak. Hallgassuk meg az összefoglaló jelentését az tevőnek, előadás jelentéstevőnek a véleményről. A 7-től a 15. pontig tárgyaljuk tehát ezeket és aztán talán lesz lehetőség arra is, hogy a bizottság képviselői felszólaljanak, illetve a képviselők. Papa Nikolau úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom röviden bemutatni ezt a témát, hiszen kevés az időnk. Az EU költségvetésének a végső elfogadása megkezdődött, ezért a szabályaink szerint az Európai Parlamentnek is el kell ezt fogadnia. A mentesítési eljárás tartalmaz azt annak a jóváhagyását, hogy a bizottság és az EU ügynökség hogyan valósították meg a 2011-es költségvetést, és hogyan zárták ezt le. Az éves elszámolással kapcsolatos jóváhagyást is meg kell adnunk, és a bizottságtól kapunk visszajelzéseket is, illetve kérdéseket, kell megválaszolniuk. Politikai eleme is van ennek, de van egy külső ellenőrzési dimenzió is, vagyis az Európai Parlament felülvizsgálja a parlamentet. Ez a ö, Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak a felelőssége, és a LIBE biztonság, bizottságnak is felül kell vizsgálnia ezt a munkát a vonatkozó témakörökben a Libe Bizottság vélemény nyilvánít a Költségvetési Felügyeleti Bizottsággal együttműködésben a harmadik fejezetről, amely a jogérvényűsülés szabadság térségére vonatkozó témakörökre vonatkozik, és az alapvető jogok és az előbb felsorolt témakörökben kell véleményt mondanunk. Az említett ügynökségek és testületek munkájával kapcsolatosan. A szemevőségi jelentésből indulunk ki, és az erre vonatkozó véleményekből a pozitív és negatív fejleményeket kell számba vennünk, már ami a Liber Bizottságra tartozó területeket illeti. A rendelkezésünkre álló és megkapott információk alapján az ide vonatkozó ügynökségek költségvetését megfelelően mutatták be, és szabályszerűek ezek a beszámolók. Nagyon sok az átvitt tétel a hét ügynökség területén, a CEPOL-nál, a Frontexnél és a Eurojustnál, de ezeket nem magyarázza meg az a tény, hogy a végrehajtása a költségvetésnek külső tényezőktől is függ, Egyeztetünk egyébként a Frontex vezetőjével is néhány héttel ezelőtt, és akkor is kiderült, hogy milyen problémákkal kell nekik szembesülniük. 2012-ben is felmerültek ezek a problémák. A Frontex esetében 71,1 milliárd eurót kapott a Frontex, és a költségvetési tervezést is figyelembe kellett venniük, és erre egyébként a véleményben is utalunk. Nagyon sok problémát fett fetett fel a munka, például az európai rendőrség az Európol esetében is, és a szemvevőszék úgy nyilatkozott, hogy meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket az irányítás javítására. A cepol kapcsolatosan előrelépés történt 2008 óta, amikor elutasították a mentesítést a CEPOL költségvetésénél. A költségvetési tervezésnél még mindig vannak gyengeségek, de az ügynökség végül is jó irányban halad, és aggályt okoz, hogy az akadémia meg tudja -e tartani a jelenlegi helyszínét és székhelyét, de persze megpróbáljuk minél hamarabb tisztázni a kérdést. Az Eurojust-tal kapcsolatosan definiálni kell a felelősségköröket a, a igazgatóság és az úgynevezett kollégium között a Eurojust mentesítésével kapcsolatosan a következő verzióban fogjuk megvizsgálni az Eurojustra vonatkozó rendeletet. 2070 ezer euróról beszélünk, amit nem használtak fel, hiszen van kihasználatlan irodaterület a Lisszaboni új székházban, nem találtak megfelelő megoldást az előző problémánkra, vagyis hogy a korábbi központot még nem sikerült értékesíteni vagy bérbeadni, úgyhogy ezeket a problémákat meg kell majd oldani, most nyilván a válság ebben nem segít. Aztán az alapvető jogi ügynökség, illetve az adatvédelmi felügyelet itt nem voltak különösebb problémák, és van még egy dolog, amit szeretnék megemlíteni, ez a befejező észrevételem, meggyőződés ami nagyon fontos, hogy a jövőben az audit munkánkban a számövőszéki jelentést és a külső auditokat is figyelembe vegyük, és a teljesítmény, a teljesítési auditokat is figyelembe vegyük, hogy az adófizetői pénzeket az megfelelő hatékonysággal költsék el, bölcsen, hatékonyan és hatásosan. És szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, én Huber asszonynak, hiszen nagyon jó együttműködésben dolgoztunk a jelentés összeállításában. Köszönöm, elnök úr, megpróbáltam röviden és gyorsan összefoglalni mindezt. Köszönöm szépen, Papin Nikola úr, köszönöm az összefoglalót, és hogy bemutatta a véleménytervezeteknek ezt a sorát. Köszönjük a munkájukat, és köszönöm, hogy próbáltam minél gyorsabban megtenni ezt A bizottságnak is maradt még egy kis idő, úgy tudom, hogy itt van a bizottság képviselője. Makovály asszony, tessék, öné a szó. Thank you for giving me the floor. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és kösz, szeretnék köszönet mondani Papa Nikolú úrnak a jelentéskészítőnek a kiegyensúlyozott jelentését. Az Európai bizottság, Na, igazából nincsen hozzászólása, megjegyzése a jelentés tervezettel kapcsolatban. átadtuk a szemőszékhez intézett jelentésünket, és általános megjegyzéseim vannak a jelentéstervezettel kapcsolatban. A számövőszéki jelentés 8. fejezetében üdvözli a bizottság a számövőszéki jelentést, és üdvözöljük azt is, hogy nem voltak szabálytalanságok a tranzakciókat illetően a bel- és területén. Ez azt jelenti, hogy megfeleltünk a ide vonatkozó szabályoknak az, amit felvetettek a jelentéstervezetben, ezzel kapcsolatban a bizottság ezeket figyelembe vette, minden javaslatot figyelembe vettünk, amit a jelentés készítő készített. Először is az információk hiányával kapcsolatban a számvevőszéki jelentésben. Ez természetesen a számvevőszék eh, hatáskörébe tartozik. Eh, neki kell arról döntenie, hogy mi lesz az eh, audit módszere az éves jelentés kapcsán. Ami azt illeti, hogy hogyan lehet növelni a kötelezettségvállalások vezetések teljesítését 2011-ben, az Európai Bizottság örömmel erősíti meg, hogy 2012 esetében azt mutatják az előzetes adatok, hogy magas volt a végrehajtás szintje, mind a kifizetések, mint pedig az előirányzatok szempontjából. A harmadik pont harmadik fejezet értelemben pedig örömmel mondhatjuk el azt, hogy a végrehajtás nagyon jó volt, 97%-at értünk el, ami azt mutatja, hogy a költségvetési tervezés jó volt. Ami az utolsó pontot illeti, vagyis a fenntartások kérdése, a belügyi főigazgatóság éves tevékenységevel kapcsolatban. A bizottság szeretné kiemelni azt, hogy minden javításra szolgáló eszköz nyomon követett, és a 2012-es éves tevékenységi jelentés kapcsán az Európai Bizottság részletes elemzést fog készíteni az eredményekről, és ennek kapcsán majd pedig értékelést fogunk készíteni. Köszönöm szépen! Most pedig meghallgatjuk azt, hogy kívánnak-e a képviselők szólni. Igen, Mathieu asszony a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Üdvözölni szeretném a kollégákat, és köszöntet mondok ezért a remek jelentésért. Nagyon fontos ez. Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy kiürült a terem a korábbi téma megtárgyalása óta, Noha az ügynökségek érintik a libét, de a többi szakbizottságot is, tehát ez egy nagyon fontos téma lenne, és úgy tűnik, hogy ez a publikumot nem érdekelte, de hát ez egy más probléma. Nos, az ügynökségek, amelyekkel ma foglalkozunk, nagyon fontosak, és a szemvevőszék nem élt fenntartásokkal a költségvetés kezelésüket illetően, Tehát azt láthatjuk évről évre, hogy uh, ugyan a helyzet javul, de a szemvevő szék jelentései egyre inkább karcsúsodnak az egyes ügynökségeket illetően. Itt van az alapvető, ügynökség, alapvető jogok ügynökségével kapcsolatos szemvevőszéki jelentés, ami igencsak rövidke, és minden egyes évben a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottságban tiltakozunk ezen rövidség ellen, de hát semmi nem változik. Most, ami a szapolt illeti 2010-ben a nagy problémák voltak a Szepol igazgatójával kapcsolatosan, ő lemondott aztán, tehát nem adtuk meg a mentesítést, és a jellegi igazgató jelentős erőfeszítéseket tesz, tehát most a pénzkezelés tökéletes, csökkentette a kiadásokat, a személyzet létszámát, és a SEPOL pénzgazdálkodási jelleg tényleg tökéletes. Az eurózsasztot illetően kollégám helyesen említette, hogy megnézzük, hogy milyen irányba lép majd az igazgató ebben az évben. Nos, voltak problémák az igazgató tanács pénzgazdálkodásával kapcsolatban, már számos jelentésben kértem a Költségvetési Ellenző Szakbizottságban, hogy az Európai Bizottság egy-egy tisztviselőjét nevezzük ki ezekre a posztokra, akinek konzultatív és részveteli joga lenne, és ez lehetővé tenni, hogy bizonyos hibákat az ügynökségeken belül elkerülhessenek, melyeket például láthatunk a Szepolnál is. Tehát hogyha a bizottság segítette volna a Szepolt ilyen tekintetben, akkor nem tapasztalhattuk volna meg a Szepol drámáját. Köszönöm tehát a jelentéstevőknek az elvégzett munkát. Köszönöm, uh, Matyi asszony, mondja az elnök, van-e más hozzászóló? A bizottság részéről esetleg valaki hozzá kívánne szólni? Ehhez a ponthoz nincs hozzászólunk akkor köszönetet kell önnek mondanunk, Papa Nikola úr. Hogyha végére értünk ennek, akkor most már bejelenthetem, hogy január 21-én két hét múlva lesz a módosító benyújtásának határideje déli 12 órakor. Rendben van? Mindenki feljegyezte ezt? Akkor pont időben vagyunk arra, hogy felkészüljünk a szavazásra a következő pontokról. Csak hadd jelentsem be, hogy a tervezetekről szóló szavazásra majd február végén fog sor kerülni. Tehát azokról a tervezetekről van szó, amelyeket Papa Nikolau úr tárt elénk. Két napirendi pontot elhalasztottunk,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 just when we got started this morning. Amikor ma reggel kezdtük a munkát, két dolgot mondtam el. Először is, ugye, hogy boldog új évet mindenkinek. Aki nem hallotta, akkor most mondom még egyszer, hogy boldog új évet. Was that you should be mining your electronic... A másik pedig, hogy ne felejtsék otthon az elektronikus szavazókártyát, hogyha így történt, akkor megküldjenek el valakit érte. Úgy látom, hogy sokan jöttek a szavazásra, de még sincs itt a szavazókártyájuk, még van egy kis idejük, nem lesz olyan hosszú a szavazás, úgyhogy gyorsan szaladjanak el valakit a kártyáért, tehát akinek van joga a szavazáshoz, de még sincs itt az elektronikus szavazókártyája, azokat kérem, hogy jelentkezzenek, és meg tudjuk számolni, hogy eh, kinek nincs itt a kártyája, és utána figyelembe tudjuk venni az ő szavazataikat. Négyen vannak csak, nem, nincs is több. Nem is lesz olyan egyszerű a dolgunk, úgyhogy kezdjük meg a, a szavazást, csak egy dologról kell szavaznunk, egy uh, ügyről, egy, egy véleményről. Philip Klész úr az előadó, úgyhogy önnek is nincs itt a kártyája, de majd figyelembe vesszük a szavazatát. Még egyszer csendet szeretnék kérni. Tehát egy kicsit csendesebben, és figyeljünk, kérem. Előttünk van a migrációval kapcsolatos vélemény, a migránsok integrációja, a piacra, a munkaerőpiacra gyakorolt hatása a migrációnak, és ennek a külső dimenziója, illetve szociális védelmi társadalmi biztosítási egyeztetése, koordinációja. És ha mindenki készen áll, akkor mindjárt el is kezdjük a szavazást az első módosítóról először is, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas módosító mellette tartózkodás elfogadva. A hatost visszavonták, az ötös okafogyott, a negy- négyes is, hetes. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette, ellene tartózkodás nem világos, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük ezt. A 9-es módosítóról szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. Most lezárom. 11.31-el szemben egyértelműen elutasítottuk ezt. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as és 20-as, ezek azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, jó, ellenőrizzük elektronikusan, 13 és 20 együtt szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-18 ellenében elfogadva. 20-as, 21-es együtt, mellette 21, 22 igazítja ki magát az elnök. 21 és 22 együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es és 26-as együttesen, egy, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27. módosító mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást 27-esről. Lezárom. 19-28-al szemben elutasítva. 29 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette Elnézést, ez oka fogyott, a 31-es is, a 32-es és 33 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 34 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 35 elnézést elfogadva, bocsánat, el ront eltévesztettem, de minden esetre ellenőrizzük a 34-est, megnyitom a szavazást. Most lezárom. Igen, elfogadtuk. Elnézést, az előbb tévesen mondtam. 35-ös mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38 és 28-as együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-es mellette. Ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elvetettük, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es, 43-as azonosak, együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 47 mellette, ellene, de ezt ellenőrizzük a 46-ost. Tehát a 46-ost ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Most lezárom.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 ellene tartózkodás elfogadva. Most a véleménytervezet egészéről a módosításokkal együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Igen. Köszönöm szépen. No. Csak annyit szerettem volna mondani, elnök úr, hogy figyelembe véve azokat a módosítókat, amiket elfogadtunk, a szöveg filozófiáját ez egy kicsit megváltoztatná, és ezért azt mondanám, hogy szavazunk ez ellen, és a többinek is ezt mondom, és hogyha ezt mégis elfogadják, ezt a jelentést, akkor kérem, hogy töröljék a nevemet a véleményről. Az elnök mikrofon nélkül beszél. Closed. Lezárom. 25-17 ellenében elfogadtuk, és tudomásul vettük, hogy vissza szeretné vonni a nevét a véleménytől. Köszönöm szépen, köszönjük Klész úrnak a munkáját. We should be moving. We thank you. Tovább megyünk, és köszönöm mindenkinek, hogy részt vett a szavazáson. És még egyszer ismétlem, hogy kérem mindenki hagyja el a termet csendben, hogy tovább tudjuk folytatni a munkát, hiszen szorít minket az idő. A 18. napi rendi ponttal foglalkozunk. Ez a bűncselekményekből származó jövedelmeknek az Európai Unión belüli befagyasztása és elkobzása a témája. Az előadó Makovej asszony, tessék! Ismét kérek mindenkit, hogy csendesebben próbáljon távozni, hogy tudjuk folytatni a, kérdé- a tárgyalást, és Makovej asszonynak meg tudjam adni a szót, de még ezelőtt szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy előttünk van a bűnüldözéssel kapcsolatos dosszié, hiszen, mint tudjuk, profitszerzés céljából követik el elsősorban a bűncselekményeket, a jövedelmek befagyasztásáról és elkobzásáról szóló javaslatot idén mutatta be 2012-ben, inkább a tavalyi évben a bizottság, és ennek a célja az volt, hogy a szabályokat, a vonatkozó szabályokat kiegészítsék a harmadik feleknek átadott jövedelmekkel kapcsolatosan, az általában eltűnő, átutalt vagy más módon eljutatott pénzek vonatkozásában. A véleménytervezetet, illetve jelentéstervezetet az előadó Monika Luisa McAvey szeptember 19-én mutatta be a tavalyi évben, a módosítók határideje december 13-a volt, és időközben a tanács közös megközelítést alakított ki a szöveggel kapcsolatosan, Makovei asszony majd erről is beszél, hogy hogyan áll ez a tárgyalási folyamat, és a következő lépésekről majd dönteni fogunk. Makovei asszony, jönni a szó. Thank you, President. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kollégáknak, hogy érdeklődnek ezen dokumentum irányába, és módosító indítványokat is benyújtottak. Az árnyék jelentéstevőkkel együtt Rita Bolsztainóval és Szanya Alfánóval számos módosítót nyújtottam be, amelyek a nem elítélésre alapuló elkobzást illetik, illetve a hamri felek által történő elkobzást illetik, annak érdekében, hogy sokkal hatékonyabban lehessen leküzdeni a szervezet bűnözést, mindezt figyelemevő, mindezek mellett figyelemevéve a megfelelő eljáráshoz való jobban foglaltakat. Például szerettük volna tisztázni azt, hogy az elkobzást csak is az igazságügyi szervek rendelhetik el. Ezen kívül azt is tisztáztuk, hogy a nem elítélésen alapuló elkobzást csak akkor lehet elrendelni, hogyha a bíróság bizonyos körülmények alapján úgy véli, hogy a vagyonok, a szerzett vagyon bűntettekből származik. Ezen kívül hamacsabban bevezettünk egyetemű szabályokat eh, a védelem szempontjából, illetve eh, a hamarik fél eh, szempontjából is. A tagállamoknak jogalkotási intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a harmadik felek esetében meg lehessen akadályozni az elkobzást. Negyedik kategória, próbáltuk tisztázni azt is, hogy azok, akik az elkobzás érint, számukra megfelelő ügyvédi ügyletes kell biztosítani. Ezen kívül az elkobzott vagyont bűnvédelmi intézkedésekre kell, vagy más társadalmi érdekre kell felhasználni. A módosítások többi része vonatkozott azokra az esetekre, amikor az elkozás nem érvényes, amikor az intézkedés például, amikor túlságosan aránytalan lenne, vagy ahhoz vezetne, hogy az adott személy elveszítené megélhetését. Más elemek a jogi személyekre történő kiterjesztése az elkobzásoknak. Vannak olyan módosítók, amelyek a bíróságot arra utasítják, hogy rendeljék el az elkobzást, akkor, amikor megfelelő bizonyíték áll rendelkezésre. Vannak olyan módosítók is, amelyek a befagyasztott, elkobzott vagyon felhasználásával foglalkoznak, annak érdekében, hogy az értékvesztést el lehessen kerülni, illetve azt, hogy el lehessen kerülni azt is, hogy a bűnözők beszivárogjanak. Ezek azok a módosító kategóriák, amelyeket benyújtottak ehhez a jelentéshez. A jelentés készítők és az elnyek jelentéstevők is közös megközelítést alkalmaznak ezen jelentéssel kapcsolatban, és szeretnénk, hogyha egy nagyon erős irányelv jönne létre az elkozással kapcsolatban, főként a harmadik személyek harmadik fél elkobzása, nem ítéleten alapuló elkobzással kapcsolatban, és remélhetőleg, hogy konstruktív módon tudunk együttműködni, ahogy korábban és amikor a tervezetről tárgyaltunk, és remélhetőleg a leghamarabb sikerül ezt elfogadni. Szeretném bejelenteni azt, hogy a frakció kérésére a libe szavazást január 21-ére halasztottuk el. Bocsánat, hogy magát az eladó, 31-ére, január 31-ére tűztük ki. Várom a kollégák részvételét, illetve hozzászólását. Oké, okay. thank you, Mrs. Mako. Köszönöm szépen, Bakovály asszony. Az árnyék jelentéstevők következnek. Rötta Basztalinová kezdjük. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek Makovej asszonynak végzett munkájáért, aki hozzám hasonlóan a Krim szakbizottság tagja, és jól tudja, hogy jó lenne a lehető leghamarabb lezerni a munkákat azon irányelvvel kapcsolatosan. Nagyon sok civil társadalmi képviselő, államügyész, rendőri szerb képviselője vett részt a számos meghallgatásunkon. A szervezet bűnözés ellen szegülni ezzel az eszközzel, ez mindenképpen azt jelenti, hogy meggyengítjük azt. Éppen ezért jó, hogy a bizottság benyújtotta ezt az irányelvi javaslatot, de a szöveget én túlságosan óvatosnak minősíteném. Itt az a célunk a parlament részéről, hogy hatékonyabb eszközé tegyük ezt az irányelvet a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Ezért makovai asszonynal, illetve Alfáni asszonynal benyújtottunk néhány módosítót, amelyek hozzátesznek új szempontokat, illetve megerősítik a szöveget. Az idő rövidsége miatt csak néhány vetületet mutatnék be a módosító kapcsán. A négyes cikk, a 90-as módosító, itt a kibővített elkobzás fogalmát vezettük be, hogyha a bíróság úgy véli, hogy az adott személy jövedelméhez képest aránytalan az adott vagyontel, tehát erős a gyanú, hogy ezeket illegesen szerezte. Ami viszont a bíróság ítélet nélküli elkozást illeti, itt az ötös cikkhez benyújtottuk a 104-es módosítót, és az lehetővé teszi hogy a bíróságok ítélet nélkül is elkobozzanak vagyontárgyakat. Ez egy olyan szemétől, aki társadalmilag veszélyes, vagy bűnöző életmódot folytat. A társadalmi veszélyesség kritériumai például az olasz jogrendben már fennállnak. El kell fogadni pontos rendelkezéseket az elkobzás végrehajtásához bírósági ítélet hiányában minden tagállamban van egy kölcsönös elismerés az ilyenfajta bírósági ítéletek kapcsán. A mi 117-es módosítunk a 10-es cikkhez előirányozza, hogy itt a legjobb bevált gyakorlatokra kell alapozni annak érdekében, hogy az elkobzott vagyon tárgyak eredetét fel lehessen deríteni, és itt ezen vagyontárgyakat társadalmi hasznosságú projektekre kell felhasználni. Annak érdekében, hogy a civil társadalom valóban észlelhesse a tagállamok szervezett bűnözés elleni fellépésének hatékonyságát. Olaszországban például nagyon sok társadalmi szövetkezet alakult, amelyek az elkobzott vagyontárgyakat használják fel a harmadik személyekkel szembeni elkobzást, illetően a 123, 124, 125-ös módosítók értelmében az igazságügyi hatóságok jogosultak elkobozni egy harmadik személy tehát abban az esetben, hogyha a harmadik személy tudja, vagy kellett tudnia, hogy a egy bűncselekményből származik, vagy akkor, hogyha ingyenesen, vagy jóval csekélyebb összegért jutott a birtokába az adott vagyontárgy. Nos, a 128-as módosítónk azt javasolja a tagállamoknak, hogy alkalmazzanak olyan jogalkotás intézkedéseket, amelyek célja az, hogy az ilyenfajta vagyontárgyak elkauzása lehetővé váljon. Elnök, köszönöm Borsalino asszony. Latford, would you like to take the floor? Latford asszony, kíván szólni. Igen, köszönöm szépen elnök úr. Nem vagyok árnyék jelentéstevő, a frakcióm részéről, de mégis szeretnék hozzászólni. Benyújtottam jó néhány módosítást, és ezek eh, többnyire két kategóriára oszthatóak. Az egyik eh, tisztázza, hiszen ez egy eh, büntetőjogon alapuló dolog, de néhány tagállamban polgári jog, jogi hatáskör van a jelenlegi jogszabályok esetében, és benyújtottam módosítókat, például egy új preambulum bekezdést, amelyel tisztázni lehetne a büntetőjogi eljáráson alapuló elkobzást, és leírja a polgári eljárás minimum követelményeit is erre vonatkozólag, és ő tisztázza azt, hogy fel kell ismerni, ahogy az én 91-es módosítomban is, hogy ezek a, az előírások nem hatnak ki azon tagállamokra, ahol már polgárjog által szabályozzák az elkobzást. Szeretném azt egyértelművé tenni, hogy a már meglévő intézkedéseket a nemzeti jogszabályokban, amelyek polgári jog, jog, jogi alapúak, ezeket lehet majd folytatni. A tagállamok polgári jog alapján is elkobozhatnak, vagy létrehozhatnak büntető jogi elítélése nem alapuló szabályokat és tehát megfelelő lesz a lefedettség az EU-n belül. A másik módosító, amelyet beterjesztettem, annak az a célja, hogy ne felejtsük el a megfelelő garanciákat, ezek az eljárásokhoz kötődnek. Különböző intézkedésekről van szó. Tehát mindenképpen meg kell felelni. Annak, hogy akik elkobzásnak vannak kitéve, azok is megfelelő jogi védelmet kapjanak. A 138-as módosítóm is erre vonatkozik, hogy a tagállamoknak biztosítani kell azt, hogy az érintett személyek megfelelő jogavaslatban rész, részesülhetnek, ami azt jelenti, hogy megfelelő jogi védelemben kell részesülniük. A 143-as módosító is hasonló ehhez, és ez is arról szól, hogy a tagállamoknak lehetőséget kell, illetve az érintetteknek lehetőséget kell kínálnia arra, hogy egy független bíróság előtt megkérdőjelezhessék az elkobzást. Tehát a B, illetve C intézkedésekről ennyit szerettem volna mondani, és remélem, hogy a szakbizottság támogatja ezeket a módosítókat, vagy legalábbis hasonlókat hoz majd létre. Végezetül a 147-es módosítómat is szeretném kiemelni, amelyben szeretném a szöveget módosítani, hiszen még nincsen, nem állapodtunk meg a C intézkedésekről, és ezért elég furcsa az, hogy a javaslat azt mondja, hogy, hogy az ügyvédnek kell képviselnie az eljárás során azt a szemét. Tehát ezt megváltoztattam arra, hogy annak a személynek, akinek a vagyonát elkobzik, elkobozzák, annak az eljárás során joga van az ügyvéd képviseletre. Szerintem még végezetül elmondhatom azt, hogy a 153-as módosítomban én azt javaslom, hogy a bíróságnak specifikusan foglalkoznia kell azzal, hogy az adott személy jogos, legális megéltését veszélybe sodorják-e azzal, hogy elkobozzák-e értékeiket. Tehát az arányosságot figyelembe kell venni. Itt emberi jogokról is szó van, hiszen így lehet, hogy megfosztanak valakit jogosan szerzett megélhetését Makovai asszonyt arra kérem, hogy ezt is vegye figyelembe, és általánosságban vizsgálja azt meg, hogy el tudja elfogadni módosítóimat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tavares úr következik. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Mindenek előtt Köszönetet szeretnék mondani Makovei asszonynak együttműködésünkért, a konstruktív párbeszédért ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek is, akik megmutatták, hogy méreható ismeretekkel rendelkeznek erről a témakörről. Annak szükséges, szükségessége, hogy megszülessen ez az eszköz, az remutat arra, hogy ez egy nagyon fontos jelentés. Azok a közösségek, akik a szervezet bűnözés áldozatává válnak, nos azokat ezen bűncselekmények közvetlen hatásai károsítják, de közvetett hatásokról is szó van, amelyek károsak, mert gyakran megfosztják őket ezektől a vagyontárgyaktól, jövedelmektől, amelyek társadalmi szempontból hasznosak lehetnek. Tehát a vagyonelkobzás módszereinek meghatározása azt is jelenti, illetve az is része ennek, hogy hogyan használjuk fel ezeket az elkobzott vagyontárgyakat a későbbiekben. A módosítókat olvasva elmondhatom, hogy egyetértünk az irányelv célkitűzésével, a jogszabályok harmonizálásával, azzal, hogy egy közös alapot határozzunk meg az ilyenfajta bűnözés elleni fellépésben. Az egyetlen véleménykülönbség inkább az eszközök szintjeit érinti, nem pedig a célkötözéseket. Az álláspontom a következő. Úgy vélem, hogy a párbeszédet el kellene mélyítenünk, különösen az alapvető jogok vonatkozásában. Figyeljünk tehát arra, hogy ne olyan jogszabályt alkossunk, ami esetleg azzal a kockázattal jár, hogy egyes tiszteletben, tartó, tiszteletben tartandó kritériumokat megsértünk. Itt van például az ártatlanság vélelme, amely a jogállamiság egyik alapvető pillére. Azt hiszem, hogy ezt a jelentést át lehet alakítani úgy, hogy az ártatlanság vélemének elvét is tiszteletben tartjuk. Elmondanám, hogy például egyes módosítók, amelyekről egyébként Borsellino kolléga is szólt, mint például a 104-es, vagy inkább azt mondanám általánosságban, hogy teljes mértékben egyetértek Borsellino kollégával politikai, illetve ideológiai szempontból, de talán ezt a specifikus módosítót át kellene alakítani, mert véleményem szerint nagyon furcsa az, hogy ezeket az alanyokat, akiktől elkobozhatjuk a vagyontárgyaikat, őket az életmódjuk alapján azonosítjuk. Tehát nem támogatom ezt a módosítót, sem pedig a 25-ös módosítót, melyben az el, hogy a vagyonelkobzás a bírósági ítélet hiányában is megtörténhet. Nos, tehát ezek olyan módosítók, amelyek kell nem tudok egyetérteni. Azonban ez az eszközökkel kapcsolatos probléma, nem pedig a végcéllel kapcsolatos. Aztán ezen tárgyak társadalmi felhasználását illetően itt van például az 52-es módosító, amelyet mi nyújtottunk be, annak érdekében, hogy a polgárok is részt vehessenek ezen elkobzott vagyontárgyak társadalmi célú felhasználásában. Tehát ezt a pozitív dimenziót kívánjuk kiemelni ezzel a módosítóval. Itt egy demokratikus elemet, a részvételi demokrácia elemét vezetjük be. Aztán voltak például Svájcban határozatok arra vonatkozóan, hogy esetleg létre lehetne hozni egy európai alapot, amelyet ezek az elkobzott vagyontárgyak táplálnának. Itt a parlamentben arról beszéltünk, hogy ezen vagyontárgyakat projekt, pilot projektekre lehetne fordítani. Nos, egy ilyen alap esetében, hogyha ezt létrehoznánk, akkor a polgárok javasolhatnának kísérleti projekteket olyan kritériumok alapján, amelyeket meg kellene határozni, például bizonyos számú aláírás, vagy a szervezet bűnözés, áldozattául esett régiók, és így módon a polgárok megérthetnék, hogy a szervezet bűnözés károsítja közösségeiket, és ezen közösségeket lehet segíteni ilyenfajta elkobzásból származó vagyontárgyakkal. Elnézést, ez nem az 52-es módosító volt, javítja magát a felszólaló, hanem az 53-as. Végezetül, ami ezeket a vagyonelkobzásokat illeti, itt esetleg olyan vagyontárgyakról is szó van, amelyek az EU-n kívül elkövetett bűncselekményből, bűncselekményekből származnak, nagyon figyelnünk kell, hogy hogyan használjuk fel ezen forrásokat a fejlődés elősegítésére, hogy az adott országokban, az EU-n kívül károkat szenvedett országokat vagy közösségeket segítsük. Nos, ezen kérdéseket illetően az elnyék jelentéstevőkkel együttműködünk, ideig jól működött ez a munka, kompromisszumos módosítók kidolgozása során remélhetőleg egyetértésre tudunk jutni. Köszönöm szépen, nagyon röviden, elnök úr, két rövid dologról szeretnék beszélni. Az egyik, hogy ebben a témában talán a legfontosabb dolog az én szempontomból, az, hogy legyen kölcsönös elfogadás, elismerés Európán belül a, az elkobzási parancsokra nézve talán a bűnözés szempontjából ez az egyik legfontosabb eszköz. A másik pedig, hogy a jogi szolgálatok talán egyért értenek abban, hogy ez bűnügyi kérdés, de én a 91-es módosítót támogatom. Alapvető fontosságú, hogy olyan államokban, ahol megvannak a megfelelő rendszerek, amelyeket polgári jogi rendszeren keresztül érvényesítenek, akkor ott ne korlátozzon, ez a tevékenység, és nagyon nehéz lesz eh, az országokat arra rábírni, hogy átvigyék a bűnügyi területre a bűnügyi jogi területre, büntetőjogi területre ezeket a kérdéseket, ha eddig a polgári jogban szabályozták őket, ez nagyon lényeges, és ezért a 91-es módosítót támogatjuk, és sürgetjük a kölcsönös elismerést, hiszen ez nagyon fontos összetevője ennek a jelentésnek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Először is dicsenem a jelentéstevőt elkötelezettségért, és rámutatnék arra, hogy minden elkötelezettség mellett nagyon óvatosnak kell lennünk, és óvatosan kell ezzel a témával bánnunk. Az előzetes elítélés elleni el, ö, ö, nélküli elkobzás és a kiszélesített elkobzás annyira érzékeny területek, hogy figyelnünk kell arra, hogy az alap elveket a büntetőjog területén ne adjuk fel, az ártatlanság vélelme, az ugyanazért való büntet, kettős büntetés ö, tilalma, vagy az igazságos eljáráshoz való jog, ö, tehát az ítélet nélküli elkobzás csak nagyon szorosan lehatárolt egyedi esetekben lehetséges, minden más esetben a jelenleg hatályos általánosság vélelmének elvét megsértenénk. Itt a 36-os Latfordféle módosítót szeretném kiemelni, ezt üdvözlöm, hogy kifejezetten hangsúlyozza, hogy csak büntetőjogi elkobzási intézkedésekről lehet szó, polgárjogiakról nem. Azt is megállapíthatom általánosságban, hogy sok módosító különböző frakciók részéről ugyanazon pontokat, illetve ö, problémákat vet fel. Itt van például a ö, 46-os módosító, a bizottság ilyenfajta szigort ideig nem tanúsított, és itt csak aránytalan következmények léphetnek fel, éppen ezért itt elképzelhető, hogy ezek az intézkedések aránytalanul terhelik az érintettet, vagy esetleg az áldozatot sújtják. Vagy itt van még a négyes és az ötös cikk, ahol a kibővített elkobzásról van szó, illetve a bíróságítélet nélküli elkobzásról, és itt azt hiszem, hogy nagyon pontosnak kell lennünk. Jelenleg viszont nem elég pontosan megfogalmazottnak tűnnek számomra ezek az e, e, cikkek. Tehát itt vagy a kibővített elkobzásnál, vagy akár az ítélet nélküli elkobzásnál a tulajdonra vonatkozó biztosíték mindenképpen meg kell, hogy legyen, és az elkobzás csak akkor lehet végrehajtani, szerintem, hogyha a bíróság konkrét tények alapján és a biztosítékok kimerítése után meggyőződik ennek szükségességéről. A kibővített elkobzásnál a vagyontárgyak azonos bűncselekményből kell, hogy származzanak, és nem másikból, és az előzetes ítélet nélküli elkobzásnál az kell, hogy legyen a feltétel, hogy az adott szemét elítélték volna, hogyha a bírósági eljárásra került volna sor. Aztán a hetes cikk harmadik pontjánál van egy módosítom, amely az első és a második bekezdést összefogna, abban a reményben, hogy így a szöveg tömörebb és áttekinthetőbb lesz. Aztán Rui Tavares is utalt arra, hogy nagyon elgondolkodtató az elkobzott vagyontárgyak felhasználásának kérdése. Véleményem szerint ez a kérdés viszont nem tartozik ezen irányelv hatája alá. Itt szerintem arról van szó, hogy minimum standardeket kell kialakítani a bűncselekményből származó vagyontárgyak elkozását illetően, de a jövedelmek vagy vagyontárgyak felhasználásának szabályozása nem célja ennek az irányelvnek. Németországban ezek a jövedelmek főleg arra kerülnek felhasználásra, hogy az áldozatokat kártalanítsák, más javaslatok is ezt célozzák, de azt hiszem, hogy minden tagállamnak önállóan kell dönteni arról, hogy hogyan osztja el, vagy hogyan kívánja felhasználni ezeket a forrásokat, és az európai költségvetés konszolidálása semmiképpen sem állhat összefüggésben az, a vagyontárgyak elkobzásával hiszen itt az érintettek alapvető jogaival való beavatkozásról van szó, Weber asszony. Köszönöm szépen. elnök úr. Nagyon röviden nem szeretném elismételni azokat a dolgokat, amelyek már elhangzottak, de kétségtelen, hogy az újfajta súlyos bűncselekmények, határon átnyúló bűncselekmények jogi eszközöket igényelnek, hogyha ezek ellen fel szeretnénk lépni, és egyetértünk, hogy ebben az irányban kell elmozdulnunk. Ugyanakkor nagyon gondosan kell ezt megtennünk, hiszen Különben azt kockáztatjuk, hogy minden eredményünket megsemmisítjük, amit Európában, az Európai Unióban elértünk az 1950-es évek óta, mióta az Európai Emberi Jogi Bíróság kiépítése elkezdődött. Szabályokra van szükség, és egyértelmű szabályokra, különben maguk a bírók sem tudják ezeket alkalmazni, vagy legalábbis nagyon nehezen és akkor egy országon belül és az országok között eltérő ítéletek, döntések születhetnek. A szakbizottság az alapjogok ügynökségét arra kötelezte, hogy véleményt adjon ki ezzel kapcsolatosan, és sok módosító, amit benyújtottak a kollégák, megfelel annak, amit megállapított az alapjogi ügynökség a javaslattal kapcsolatosan, hiszen az eljárási jogok, amelyeket ott megjelöltek, és ahol hangsúlyozták a felmerülő problémákat, azok alapvető jogok, amelyeket ilyen értelemben véd az európai jog, az ártatlanság vélelme, a védelemhez fűződő jog, a méltányos tárgyaláshoz fűződő jog, vagy a nébi színidem elv, stb. stb. És ez nagyon fontos aspektus, és az is, hogy az arányosságot megőrizzük az intézkedésekben, azt is biztosítani kell, hogy amikor ezt az intézkedést megtehetik a hatóságok, akkor ezt csak a nagyon súlyos bűncselekménnyel kapcsolatban tehetik meg, különben megnyitunk egy olyan lehetőséget, amikor ma kivételt teszünk, aztán majd két-három év múlva is, és húsz év múlva gyakorlatilag már egy egészen más világban találjuk magunkat. Ezt nyilván el akarjuk kerülni. Néhány módosítót is benyújtottunk, Nagyjából ezek megfelelnek a többi módosítónak, amelyeket a kollégák nyújtottak be, és úgy gondolom, hogy ezek megkönnyítik későbbiekben a munkát az előadó számára is. Köszönöm az előadó erőfeszítéseit, munkáját, majd a későbbiekben a kompromisszumos módosítókat el fogja készíteni, úgyhogy végső soron nagyon kívánatos volna, hogy a jelentés foglalkozzon minden eh, politikai frakció elképzeléseivel, és ne legyen ideológiai indítatású, mert nagyon lényeges, mint említettem, hogy fellépjünk a szervezet bűnözéssel szemben, a súlyos bűncselekményekkel szemben, de az is fontos, hogy küzdjünk alapvető jogaink érvényesüléséért. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mathieu asszony. Non. Köszönöm, elnök úr. Ez egy rendkívül fontos szöveg, amit kértünk, és amely kapcsolódik a Krim szakbizottság létrehozásához, melyet a Libe kért, és amelyről szavaztunk tavaly a plenárison. A kollégák nevében, akik itt vannak, Makovej asszony, Borszalino asszony, Tavares úr és a többi, Nos, ők a Krim szakbizottság tagjai is velem együtt, és el kell, hogy mondjam, hogy jó lenne, hogyha mások is ellátogatnának a, önök közül a Krim szakbizottságba, mert nem ugyanaz a megközelítésünk ezen szöveget illetően, mint itt. Tudjuk, hogy Borszalino asszony és Makovai asszonynak nem ugyanaz a megközelítése, mint egyeseknek önök közül. talán jó lenne egy kicsit szigorítani a szövegen, természetesen az ártatlanság vélelmének fenntartásával. Nos, én soha nem voltam más bíróságokon gyakornok, mint Franciaországban, és ott az a benyomásom, hogy a bíróság máshogyan dolgozik. Természetesen tiszteletben tartjuk az ártatlanság vélelmét, tehát nem panaszkodom a francia bíróságra, tökéletesen jól dolgozik, de azt gondolom, hogy amikor látjuk, hogy a maffia milyen tevékenységet fejt ki Európában és azon kívül, akkor úgy vélem, hogy lehetne még szigorítani, keményíteni ezen a szövegen, és kiterjeszteni a vagyontárgyak elkobzását, illetve befagyasztását, illetve meg kellene könnyíteni a kibővített elkobzást, mert amikor halljuk, most már azt hiszem 6 hónapja, hogy dolgozunk a Krim szakbizottságban, és halljuk a kriminológusokat, a szakértőket, az Europol, az OLAF szakértőit a meghallgatásokon, és láthatjuk, hogy milyen tevékenységet fejt ki ez a nemzetközi maffia. Nos, biztosíthatom önöket, hogy van ám okunk az aggodalomra, és utóbb a kriminológusok megemlítették, hogy a terroristák sokkal kevesebb halálos áldozatot követelnek Európában, mint a maffia, illetve a szervezett bűnözés. Nos, mivel a maffia ilyen tevékenységet fejt ki Európában, ez természetesen ennek a célja a pénzszerzés, a vagyonszerzés, és jogalkotóként dolgoznunk kell azon, hogy elkobozzuk ezeket a vagyontárgyakat. Mit tettünk mást a maffia elleni küzdelemben? Persze, hogy a személyes jogokat, az alapvető jogokat tiszteletben kell tartani, erről meg vagyunk győződve, úgy szintén az ártatlanság vélelmét, de mit lehet más tenni a maffia ellen? Most itt van előttünk egy szöveg, hogy megpróbáljunk a szervezet bűnözés és a maffia ellen fellépni, most mi itt maradunk ebben a védett kis világunkban ezzel a vitával, és egyes cikkektől visszarettenünk, noha most itt lenne végre a lehetőség, hogy fellépjünk a maffia ellen. Engem ez frusztrál, hiszen a Krimszakbizottságban nagyon keményen dolgozunk, hogy fellépjünk ezen jelenségek ellen. A bizottság benyújt egy szöveget, most itt lenne a lehetőségünk, hogy egy érdekes jogalkotási eszközt vegyünk a kezünkbe, és aztán megrekedünk, megtorpanunk az út közepén. Hogyha nincs bátorságunk, hogy túllépjünk ezen a stádiumon, akkor én nagyon csalódott leszek. Makovej asszonyal, illetve Borszelina asszonyal nagyon sokat beszéltünk erről. Jó lenne, hogy egy kicsit messzebb tudnánk lépni, mert jogalkotási eszközökkel így tudunk harcolni a maffia ellen. Elnök, köszönöm. Buszkort asszony következik. Köszönöm szépen, Elnök úr, először is szeretnék gratulálni Makovály asszonynak, a jelentéskészítőnek a nagyon fontos jelentéséért, nagyon fontos munkájáért. Jó magam is benyújtottam módosítókat, és csatlakozok mindahhoz, amit Matyi kolléga elmondott. Nagyon fontos az, hogy mindez hatékony legyen, tehát hogy tényleg valamit tudjunk tenni. A módosítóim, ahogy, ahogy a kollégák is elmondták, az én módosítom is nagyon fontos az, hogy az elkobzott vagyonok esetében nagyon fontos hangsúlyozni azt, és úgy gondolom, hogy ezt az emberkereskedelem kapcsán is hangsúlyoztuk, nagyon fontos azt, hogy, hogy itt is megfelelően járjunk el nem csak természetes személyek esetében, hanem jogi személyek esetében is szükség van megfelelő előírásokra, és legutolsó sorban, hogyha szeretnénk hatékonyak lenni és szerintem ezek akarunk lenni, akkor rendkívül fontos az, hogy jól együttműködjünk az adóhivatalok, rendőrség és igazságszolgatás között, hiszen ez az egyetlen lehetőség arra, hogy lássuk azt, hogy hol vannak ezek a vagyontárgyak, remélem, hogy a módosítóimat majd a jelentéskészítő is támogatni tudja. Elnök... Intervenire ancora? Sí. Azt hiszem, hogy Borsellino asszony még hozzá kíván szólni, mielőtt megadnánk a szót a bizottságnak. Borsellino asszony, nem kommentálnám a kollégek hozzászólásait, ezek valamennyien fontosak és érdekesek voltak, csak azt akartam kifejezni, hogy ami engem illet, illetve a végzett munkát senki nem vonja kétségbe, itt az alapvető jogok tiszteletben tartását, de mindenkét, nem csupán a bűnözőkét, vagy vélelmezett bűnözőkét, hanem a társadalom tagjaiét is, természetesen az áldozatokét, de a társadalom valamennyi tagjait. Egy másik megjegyzés. A szavazás dátuma január 31, de január 31-én az SND frakció Triestben ülésezik, tehát nehéz lenne nekünk eljönni szavazni emiatt. Nem tudunk majd eljönni a parlamentbe ezen a napon, akkor hogyan lehetne eljárni, és az SND frakció valamennyi tagja Triestben ülésezik ezen a napon. Sí, proprio vero. Hát ez tényleg így van. Sí, sí, sí, sí. Ricordo che abbiamo questa Emlékszem, most hirtelen eszembe jutott, hogy tényleg itt van ez a Triesti ülés, erre gondolnunk kellett volna. Mielőtt visszaadnám a szót a jelentéstevőnek, a bizottság hozzá szó, kíván szólni? Nem, Tavares úr, még hozzá kíván szólni előbb? Csak egy nagyon rövid észrevételem volna. Nagyon örülök, hogy azt látom, hogy az eszközökkel kapcsolatosan mindenki szeretne megállapodásra jutni a megfelelő körültekintéssel. De úgy gondolom, hogy ez a kis vita még produktív is lehet az elkobzott javak felhasználásával kapcsolatosan. Hogyha szofisztikált, proaktív felépést szeretnénk elérni a szervezet bűnözéssel szemben, akkor a társadalmi felhasználására kell gondolni ezeknek a javaknak a szervezet bűnözés elleni fellépésben. Ebből kell kiindulni, hiszen a szervezet bűnözés mélyen beépült az élet minden területére sokszor, kulturálisan és, társa- és történelmileg is megalapozott jelenség ez, tehát nem csak bírósági és rendőrségi feladatról van szó, hanem ez egy társadalmi jelenség, amit ilyen szempontból is kell megváltoztatni, és az állampolgároknak is meg kell mutatni, hogy jobbá teszi a közösségüket ezeknek az, a javaknak a legális felhasználása, mint a bűnözésben való felhasználása, és természetesen, amikor európai alapokról beszélünk, ez csak egy töredéke az elkobzott javaknak. Nem kérhetjük az EU-t, hogy fellépjen valamilyen ügyben, hogy jogszabályt alkosson, bűnügyi együttműködést és rendőrségi együttműködést folytasson, közben pedig az európai alapokhoz való hozzáférés tabu. És amit mindezek által lefoglaltunk, az mind a tagállamok felhasználásába kerüljön. Jó, akkor legyen egy olyan európai alap, ami azt mondja az európai állampolgároknak, hogy a társadalmi felhasználás helyi, nemzeti és transnacionális szinten is történhet, és szerintem ezzel a gondolattal is foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen. Igen, értem, hogy a bizottság, úgy tudom, hogy a bizottság képviselője is szeretne szólni a jelenlegi állással kapcsolatosan, és hogyha ez így van, akkor kérem ezt a hozzászólását most tegye meg, és röviden köszönöm elnök úr, hogy megadta a szót. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyak előadónak és a Libet szakbizottság tagjainak a benyújtott módosítókért és az aktív részvételért. A mostani eszmecsere is az bizonyítja, hogy mi, mennyire sokféle véleményt kellett a bizottságnak összeegyeztetnie egy egyensúly, kiegyensúlyozott javaslat létrehozása érdekében, ugyanakkor természetesen nagy elkötelezettség számunkra, hogy egy olyan jogi eszközt alkossunk, aminek valóban hozzáadott értéke van, és hozzájárul a súlyos szervezet bűncselekmények elleni fellépéshez, ami természetesen határokon átnyúló jelenség, és közben figyelembe kell venni az alapvető jogok érvényesülésének szükségességét, ami a 66., 67., 68. módosítókat illeti, hangsúlyoznánk, hogy az elkobzás nem csak a közvetlen bűncselekményből származó jövedelmekre vonatkozik, hanem nemzetközi egyezmények fényében az újra más tevékenységekre fordított, újra befektetett javakra is vonatkozik ez. A definíció, mivel a, olyan jogalapon dolgozunk, ahol a, a javak elkobzását ö, szankcióként fogalmazzák meg, Szeretnénk lehetővé tenni, hogy az elkobzásra vonatkozzanak más eljárások is, amelyek nem feltétlenül a büntetőjogban fogalmazódnak meg a lefoglalt értékeket nem csak olyan esetekben szabad felhasználni, ahol nem lehetséges a, ezeknek a javaknak a felhasználása, ez korlátozná az eredményességet. És szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy a 90-es módosítóval és a 4-es módosítóval összefüggésben, ami ítélet nélküli elkobzással foglalkozik, vagyis a büntetőjogi eljárásban is lehetne ilyen elkobzásra sort keríteni. Ilyen esetekben csak akkor engedhető ez meg, ahol az ő ügyészi tevékenységet nem lehet folytatni. Ezt egyébként a, ezt a mandatumot a szerződés megadja nekünk. És agáink vannak olyan módosítókkal kapcsolatosan, amelyek teljes bizonyítást kérnek, a kiterjesztett elkobzás megalapozóan. Ez gyakorlatilag ennek az elkobzásnak a jellegét csorbítaná, vagy hasznát csorbítaná. Most már egyébként az EU jogszabályokban is szerepel, hanem is teljes körben szabályozva, de sok tagállam használja ezt. Nagyon fontos számunkra, és nagyon sok hozzá adott értéket jelent a nem ítéleten alapuló elkobzás és ez a módosítás olyan helyzethez vezethetne, hogy az NCB-t nem lehetne alkalmazni olyan esetekben, amikor nincsen ítélet, mégis ez rossz üzenet volna, ami, hiszen azt üzenné a bűnözőknek, hogy a társadalom semmit nem tud tenni a felhalmozott bűncselekményből származó jövedelmek felhasználásával szemben. Nem akarok jobban a részletekbe bocsátkozni, csak azt hangsúlyoznám, hogy reméljük, hogy a parlament egyetért azzal, hogy az, a garanciák és jogorvoslatok megmaradnak ebben a jogszabályban, és az vonatkozó irányelv majd ezekkel a garanciákkal is foglalkozni fog, ez az intézkedés természetesen intruzív, ez a szándék, hogy beavatkozó jellegű legyen, és remélhetőleg megfelelő mértékben biztosítja majd a szükséges garanciákat is. Ezzel megköszönöm a szót, és nagy várakozásokkal tekintünk a tárgyalások elébe, és reméljük, hogy a parlament támogatását is megkapjuk ahhoz, hogy az irányelvet megalkothassuk. Köszönöm szépen. Az ír elnökség is szeretne szólni most? Igen, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék szólni. A szakbizottság bizonyára tudja, hogy a tanács kiadott egy általános megközelítést ezzel kapcsolatosan. Nagyon fontos ez a dosszié az írelnökség számára. Különösen érdekes a, a belügyminisztérünk igazságügyminiszterünk számára, amely, aki meg fog jelenni a következő hetekben itt a szakbizottság előtt, és nagyon fontos, hogy előre tudjunk lépni a parlamenttel való egyeztetésben. Nagyra értékeljük, hogy milyen sok munkát végzett az előadó, az árnyék előadó, illetve a bizottság többi tagjai. Még korai szakaszában vagyunk az eljárásnak, csak azért kértem szót, hogy biztosítsam a szakbizottságot arról, hogy az írelnökség elkötelezett, az iránt, hogy ebben a dossziében előrelépést tudjunk előrelépni. Mákovai asszonynak adom vissza szót az előadónak, látom, hogy jegyzetelt, és azt is tudom, hogy tudomásul vette, hogy Borsellino úr milyen problémára mutatott rá, vagyis, hogy a teljes szocialista frakció hiányozni fog az előirányzott idő pontban, hiszen Triestbe megyünk január 30-án, 31-én, úgyhogy valamit tenni kell, hogy ezek az ütemezések összeegyeztethetőek legyenek. Egyik frakció sem fontosabb, vagy kevésbé fontos, mint a másik, de a Libe bizottságnak sok tagja ezek szerint ezeken a dátumokon Triestben lesz, valamit tenni kell. Köszönöm szépen előre is a segítségét, Makovály asszony. Az egyik megoldás az az lenne, hogy mindannyian elmegyünk Triestbe önökkel, és ott szavazzunk, de minden esetre ezt meg fogjuk vitatni majd a titkársággal, és minden kinek közöljük az új dátumokat. Szeretnék néhány megjegyzést tenni. Számomra és Borsellino, illetve Alfano asszony számára a legfontosabb dolog az irányelv során az az volt, mit teszünk a nem ítéletre alapuló elkobzással, illetve a harmadik felekkel tartani elkobzással, mert eh, az elkobzás az ítélet után az eh, az eh, a büntető eljáráshoz kötődik, aminek során a bizonyítékokat feltárták, és ennek során itt eh, nem hatékony az eljárás, főként a szervezett bűnözés tekintetében. Tehát általában a bűn, bűnöző csoportoknál marad a pénz. Tehát ez a legfontosabb ezen irányelv kapcsán, hogy ezzel foglalkozzunk, és ez megfelel annak is, amit Macsi asszony és mások is elmondtak. Szeretném megosztani személyes véleményemet és önökkel, azok a legjobb rendszerek, amelyeket az Egyesült Királyságban és Írországban alkalmaznak, vagyis a polgári eljáráson alapuló elkobzás történik. Elmondhatjuk azt, hogy bűn, tehát hogy egy, egyfajta bűn tehát történt, de mégis a polgári bíróságon döntenek az elkobzásról. Ez a legjobb eljárás, ezt mondjuk a legjobb eljárásnak. Nagyon sok kollega beszélt a saját országban tapasztalató rendszerről, és úgy vélem, hogy a szerepünk az az, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg minden egyes EU tagállam számára, hiszen nem azért vagyunk itt, hogy az összes EU jogállamot próbáljuk egyét tenni, hanem inkább megpróbálunk előrelépni, közös megoldást próbálunk találni a szervezett bűnözés vagyonának elkobzása esetében, és ezt meg kell változtatni a jogalkotást. A garanciák tekintetében nincs kétség afelől, hogy bármilyen fajta vagyonelkobzás, amely nem ítéleten alapul, azt egy bíróságnak kell elvégeznie. Számomra beszélhetünk erről, de szerintem nincs kétség afelől, hogy be kell tartani a helyes eljárás szabályait. Szeretném elmondani a kollégák tájékoztatására, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság több esetben is úgy döntött, hogy a valóság, a valószínűség alapján történő elkobzás polgári perekben az megfelel az Európai Emberi Jogi Egyezménynek. Végezetül meg fogjuk bevitatni a módosítókat, közösen fogunk előterjeszteni kompromisszumokat, de hangsúlyozom, hogy szeretném, hogyha erős szöveget érnénk el a harmadik személyeknek átrazott jövök elkobzását, illetően, illetve a e, ítélet nélküli elkobzás, elkobzás tekintetében. Elnök, köszönöm szépen! Örülök annak is, hogy ez működő a szavazási időpontjának megváltoztatásában is. a napi rendünk végére értünk, hiszen utolsó napi napot elhalasztottuk, és a következő ülésünkre január 21 és 22-én fog majd sor kerülni. Köszönöm szépen, találkozunk legközelebb.